Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim. Kérem mindenki foglaljon helyet. Our program for... A mai programunk nagyon-nagyon sűrű. Úgyhogy minden percet aranyárban mérünk, mert hogy már 10 perc csúszásban vagyunk eleve. Thank you very much. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kezdjük el a regülést a jegyzőkönyvek elfogadásával. Van a hozzászólásuk, vagy javaslatuk a jegyzőkönyvekhez? Nincs. Akkor megállapíthatjuk, hogy a, elfogadtuk a jegyzőkönyvét a mai ülésnek is. Másodszorban a június 20-i, június 25-i és július 10-i ülések jegyzőkönyve online elérhetővé vált. Szokás szerint azt javaslom, hogyha a mai ülés során nem élnek ellenvetéssel, akkor tegyük ezeket, vegyük ezeket elfogadottnak. Hozzászólás nincs, elnéki közlendőm nincs, csak azt szeretném elmondani, hogy örömmel látom mindannyiukat viszont ma, és remélem mindenkinek kellemes vakációja volt otthonnaikban, meg a világon utazgatva jól töltötték a nyarat, és most energiával telítve láthatunk neki a parlament őszi ülésszakának, sűrű ülésszakának, mindenkinek sikeres munkát kívánok. Ennyit mondanék el, érnöki közlendő gyanánt most, és fogtatjuk a 1303 per 2013 EU rendelet módosításával, amely a társ, gazdasági társadalmi területi kohéziót szolgáló források műdösít, módosítása, illetve a beruházás a növekedő és munkahelyteremtő cégkicő számára biztosított források helyesbítése. A mostani közös szabályozás módosítására született javaslat módosítások két pontot érintenek először is. A 2018-as javaslatok az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 2020-as előrendzatait érinték, melyek a parlament és a tanácsadati tárgyalások tárgya, tárgya voltak, a 2018-as költségvetésről szó tárgyalások. Jelentős növekmény 116,8 milliárd amely révén a 2018-as költségvetés erre a témára millió, millió, 350 millióra nőtt. Tehát jelentős növekmény. Másodszorban a 92-es cikk egyes bekezdése tekintetében néhány pontosítás történt, mert néhány számadat, melyek a rendelet tervezetben szerepeltek, nem voltak pontosak. Jelentéstevőként az elnökük azt javasolja, hogy az 50-es szabály szerint egyes annak bekezdése szerint járjunk el itt az egyszerűsített eljárásban, módosítások nélkül. A jelentés tervezett kiosztásra került az ülés dokumentumokban, ott van, megkapták. A regi tagjai kérdésem, van-e ellenvetésük? Rendelet kapcsán, az egyszerűsített eljárás sal kapcsolatban van ellenvetés? Nincs. Nincs, akkor köszönöm. Ez azt jelenti, hogy elfogadtuk a javaslatot, és jóvá hagytuk az Európai Bizottság javaslatát módosítás nélkül. Szavazni ebben most nem kell, köszönöm, hogy elfogadták a javaslatot, eljárást. Most meg szavazni fogunk. Már ha egyéb téma nem merül fel, akkor elkezdjük a szavazást. Elő kell vegyem én is a kártyámat. az Európai Unió általános költségvetés, a 2019-es költségvetés tárgyában az összes szakaszra vonatkozóan a Régi Szakbizottság ajánlásával von úr az előadónk. Von úr, akar mondani valamit? Nem. Akkor mehetünk. Egyből neki a szavazásnak. Van néhány kompromisszumos szöveg, egyes kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Megyünk tovább, kettes kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. És most jön a végszavazás, elektromos szavazás, ezt megnyitom. Lezárom. Elfogadásra került a vélemény. Gratulálok Von úrnak. Okay. Nos tehát. A második szavazás tárgya ma a strukturális reformok támogatás programjának borítéknövekménye, illetve azon általános cél, ahhoz tartozó általános cél elfogadása. Rusa Tomasics jelentéstevő vezetésével az Európai Parlament tárgyalócsapata egy megállapodásra jutott a trilógusban, még július 11-én azon javaslat tárgyában, amely módosítja a 2017-es rendeletet. 2017-825-ös számult, majd struktúrális reform támogatási programok előrehezett növekményét érinti, és az általános célkitűzést. A szöveg kiküldése került az ülés dokumentumokkal együtt a képviselőknek. Tomasics asszony, mondaná témában valamit? Parancsoljon, önél szó. Köszönöm. Kedves kollégák, először is szeretném megköszönni az együttműködésüket e munkában, és megértésüket, e, sürgős jelentés ügyében, amely eléggé szakmai jelentés volt, amely csak néhány apró változást hozott ugyan, ám jobb lett volna, ha több időnk van az összes javaslat megfelelő mérlegelésére. A tagállamoknak adott határidő, az SRSP e, vonatosításra vonatkozó határidő ez év októberre lesz, reméljük addigra elfogadásra kerül. Köszönöm. Én is köszönöm, most pedig szavazni fogunk, egy szavazás lesz, igennel vagy nemmel fogunk szavazni, elektronikus módon megnyitom a gépi szavazást. Lezárom. Elfogadtuk a jelentést. Gratulálok Tomasics asszonynak. Köszönöm szépen. Ezzel zárjuk a szavazást, és folytatjuk a munkát. Következő napi rendi pontunkkal megbeszéléseket kezdve az, az Európai Bizottság új javaslatai a következő időszakra vonatkozóan. Az első eszmecsere Árimont úrnak köszönhetően elkezdődhet ma azon rendkívüli rendelkezések, amelyek az Interreg érdekében születtek az európai, az ERFA támogatásával, illetve a külső finanszírozási eszközök támogatásával megvalósuló lépések. Május 19-én kaptuk meg az Európai Bizottság anyagát, Arimont úr került kijelölésre a regi részéről az Interreg tárgyában jelentéstevőként. Ma Arimont úr bemutatja a jelentés tervezetét. Arimont úr, parancsoljon, önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány rövid ö, időbeli keretfeltételt ismertetnék, amelyek között íródott a jelentés. Július elején került, kerültem kérdésményt jelentéstevő. Ezt a jelentést először az Európai Bizottsággal júliusban tudtuk megbeszélni, ezt követően a két, július 25 a két hetében írtam meg a jelentésemet, oly módon foglaltok össze, hogy a szakbizottság számára lehetőség legyen a kollégák véleményének integrálására. Ma tárgyaljuk meg először ezt a jelentést, tekintettel arra, hogy júliusban kerültem kijelölésre, mint jelentéstevő, és már kész a jelentés mostanra, érezhető, milyen nyomás alatt dolgoztunk, sikerült néhány fontos szereplővel találkozni, ám sajnos nem mindenkivel, hiszen a szabadságulások idején erre nem volt lehetőség, ám egy átfogó képet sikerült eh, nyernünk azért a téma merítéséről. Köszönöm Európai, Európai Bizottságnak, hogy a terület együttműködést eh, saját egy, egységes entitásként fenntartotta, szakpolitika entitásként, és a programok tovább folyhatnak ebben a keretben. Azért mondom ezt, mert én igen nagy barátja vagyok az Interreg programoknak. Én magam is egy olyan térségből származom, ahol három határ találkozik, és jól tudom, milyen nehéz sokszor az embereknek, akik egyik országban laknak, másikban dolgoznak, ezt megszervezni, és ezért támogatom ezeket a programokat, mert nagyon sokat tudtunk és tudunk elérni Európában. A mai, különösen a mai viszonyok között, amikor Európa gondolata, a gondolat újra és újra meg kell védenünk a támadásoktól, éppen most nagyon fontosak az Interreg programok, ahol határon átnyúló módon tudunk közösen cselekedni, amikor az emberek együtt tudnak leülni egy-egy asztalhoz, és közösen megoldani a problémákat, határon átnyúló problémákat, határon átnyúló megoldásokkal. Rendkívül fontos ez, és ezért ö, vagyok mindig ö, dühös azért, amikor az, in, az intereget valaki csorbítani akarja, vagy akár megszüntetni. Hiszen ez a határon átnyúló együttműködés éppen a legfőbb célunk kell legyen, és a jogszabályokat úgy kell módosítani, hogy a cél könnyebben elérhető legyen. Röviden bemutatnám, hogy az Európai Bizottság szövegében mit módosítottam a jelentésem révén. Arról, hogy mit nem módosítottam, arról nyilván órákig lehet beszélni, ám koncentrálni arra, hogy mit módosítanék. Először is nagyon fontos elem a hatály köre. A határrégiók szerintem kulcs szerepet játszanak, és ezt be kell látni, és a tengeri hajózási együttműködést is benne kell tartani ebben a körben. És ez az első részben is kell, hogy tükröződjön. Az Interreg régóta jól működött, így nem tudom, miért kellett volna megváltoztatni ezt a részét az Interregnek, amikor jól működött. Szerintem az Interreg egészét meg kell védeni, ahogy mondottam, ez fontos, és ezt a úgymond tengeri együttműködési részt is az egyes szakaszban még akkor is, ha százalékos arányok módosulnak. Aztán az ilyen interregionális innovációs beruhá, beruházási rész, elég bonyolult a neve, alig tudom kimondani, ez ötös számú elem. Itt is vannak érvek és ellenérvek. Én személy szerint az interreget úgy hagynám, ahogy van, hiszen az Interreg a régió közötti együttműködés megfelelő formája, és arról is gondoskodik, hogy decentralizáltan lehessen az igazgatásban megoldani ezeket a kérdéseket, ezért nem valami vissza ötös szakaszt. Persze szívesen megvitatom a napi bellétét, de nem is az a célom, hogy a többi terhére erősítsem, a költségvetés szempontjából sem. Az egytől négyig való elemek az Európai Bizottság által javasolt költségvetéssel, miközben emelt költségvetéssel működhetnek. Néhány százalékos arányjal én is számoltam, ám a, a végösszegeket nem akartam beírni a jelentésbe, hanem inkább a százalékos arányokat igyekeztem meghatározni, de hát ezek implicit módon egyfajta növekedés is magukkal hoznak. Ha a tagállamok az ötös szakaszt valóban meg akarják mint eszközt, és és azt akarják, hogy az Európai Bizottság központi igazgatásában maradjon, akkor ehhez plusz költségvetés is kell majd. Nagyon fontos még számomra, és nagyon sokak számára, akik az interregben helyben aktívak működnek, nem csak az nagy interreg projektek, hanem nagyon sok igen kicsi ilyen projekt is működik. Az emberek az emberekhez címszólat működő projektek, amelyek a legjobb reklámozása így az európai integrációnak. Európa lehetővé teszi ezeket a kis dolgokat, amelyek fontosak helyben az emberek számára, és helyén való, hogy az Európai Bizottság ezeket a kicsi polgári, polgárok közötti projekteket segíti, és ezeknek megfelelő jogi alapot tanál, talált. Hiszen, mint mondottam, ez a legjobb eszköz annak, hogy az emberekhez közelítjük Európát. A társfinanszírozás része arányjal kapcsolatban a bizottság 70%-ot javasol, 85%-ot módosítva, átírva, mi is úgy gondoljuk, hogy szerint rugalmasan kell kezelni a társ finanszírozási arányokat az egyes programterületek igényének megfelelően eljárva. Az előfinanszírozás tekintetében pedig hangsúlyt arra, hogy nagyon sok ember részt vehessen ebben a programban a helyben, a kezdetek mindig nehéz elinteni a programot, először magasabb az előfinanszírozás, aztán a százalékos arányok módosulhatnak. A 6 kal kapcsolatban nem javasoltam módosítást a struktúrák finanszírozására, azon oknál fogva, hogyha egy audit szint kiesik, ugye ott helyben nagyon sokba került a részvevőknek az auditáltatás, mert külső cégeket kellett megbízzanak ezzel, ez költséges volt, ez most kiesik, és a pénz alkalmazható arra, hogy a struktúra finanszírozására fordítható legyen, ezzel függ össze a 6%-a, mert persze lehet még vitatkozni, az M plusz 2-ből megint csak M plusz 3-at csináltam. Az elzettem a kerülni, hogy az M plusz 2-ből kiesések adódjanak, és van még egy téma, ami a a segélyek szabályozása, ami jogi szempontból nagyon bonyolult és nehéz téma. Ha itt módosítanánk, akkor ez precedenst teremthetne, és sokakat arra vezetne, hogy szabályokkal manipuláljanak. Ám úgy gondolom, hogy az Interreg projekteknél a gazdasági méret viszonylag kicsiny, tehát a, nagy, a gazdaság egészére a kihatás viszonylag nem túl súlyos, ezért aztán segélyek, segélyezések ellenőrzése talán kiemelhető lehetne, vagy a kivételt lehetne tenni, hogy helyben, ugye ez egy jogi problémát jelent, ügyvédekkel kapcsolatban lépjen a projekt részevője, ez megint csak pénzbe és időbe kerül, lehet, hogy ettől itt el lehetne tekinteni. Tehát ahol Interreg projekt működik, ott ezt a fajta ellenőrzést nem alkalmazzuk. A végén pedig, ha a módosításokról beszélünk, mondtam már, hogy mindez nem kőbevésett javaslat, az idő nagyon szorított bennünket, lesz most még idő arra, hogy második körben módosítókat nyújtsunk be. Fontos, hogy eh, a tanácsban erős, egységes hanggal tudjunk felszólalni, és azért most egységes legyen az általunk kilakított szöveg. Fontos, hogy az internet fennmaradjon, és lehetőleg sok eszközzel, jó eszk- jelentős eszközökkel működjön. A módosítók benyújtásának határideje nagyon rövid, szeptember 10-e. Ha ez gondot jelent, hát a, ugye három-négy napot esetleg még lehet hosszabbítani, de fontos, hogy ne borítsuk fel a teljes menetrendet, mert akkor a végén nem fér be majd a, a, a, cik, a ciklusba, holott jó lenne lezárni hogy jogi biztonságot, jogbiztonságot kapjanak a szereplők, akik helyben működnek e projektekben. Érdeklődésről és örömmel várom a vitát, és szívesen reflektálok a következő napokban felmerülő gondolatokra, megvitatva azokat, annak érdekében, hogy jó kompromisszumokat tudjunk kialakítani. Köszönöm. Thank you very much. Thank you, Mr. Arimon. Köszönöm szépen, köszönöm Arimon úr. És most pedig a következőképpen fogunk eljárni. Az árnyék jelentéstevők kapnak szót, illetve a régiók bizottságának a képviselője is itt van, aki jelentéstevő ugyanebben a témában, Mubertó asszony, illetve neki is megpróbálok majd szót adni. Ez természetesen függ attól, hogy mindenki betartja-e a felszólalási időt. Ezen kívül szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy az 54-es szabályt követjük a jelentés kapcsán, az AFET és a DEVE szakbizottsággal közösen dolgozunk. A jelentéstevőket szeretettel látjuk a Regi Bizottság ülésein. Most pedig először is az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót és végül majd egy pár szóban az időkeretekről is beszélünk, hogy mikor kell benyújtani a módosítókat. Lehet, hogy ezt egy kicsit kitolhatjuk majd, esetleg szeptember 17-éig, de azt majd az eszmecsere végén határozzuk meg. Most tehát az árnyékjelentéstevőknek adom meg a szót, és mindenkit arra kérek, hogy maximum három percben szólaljon föl, hogyha csak lehet. Nun gut, ich, <laughs> ich will versuchen, das zu, äh, kurz zu halten. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Megpróbálom akkor nagyon röviden elmondani a véleményem. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szokatlan a helyzet, de mégis köszönetet szeretnék mondani Arima úrnak, illetve gratulálok neki. Szerintem a bizottsági alap dokumentum elég jó volt, sok jó gondolatot tartalmazott, és az erre vonatkozó javaslatok összességében pozitívak voltak. Természetesen az egyszerűsítés a jövőt szolgálja. Vannak azonban olyan területek, amelyek kapcsán kritikus hangot kell megötnünk, és annyit mondhatok, hogy Pascal nagyon jól odafigyelt arra, amit mondtunk, ami elhangzott, például a költségvetésre gondolok, az Interreg összehozza az embereket, lehetőséget nyújt arra, hogy az emberek megismerjék az Európai Unió hozzáadott értékét. Óriási hiba lenne, fatális hiba lenne ezt megszűkíteni, megszorítani. hiszen fontos, hogy a költségvetés legalább ugyanolyan szinten maradjon, mint eddig. Egyetértek veled, Pascal, abban is, hogy a tengerészeti kérdések áttologatásának semmi értelmét nem látom, és eddig nem kaptam erre megfelelő magyarázatot. Szerintem a struktúrákat azok jelenlegi formájában kellene meghagyni. Aztán, amiről beszéltél, a régióközi innovációs beruházás témája, ez rendkívül érdekes. Nagyon érdekes a mögötte húzódó történet, és hiszen itt egy elég érdekes szerzeményről van szó. A bizottságnak kellene ezt irányítania, de szerintem nagyon hasznos lehetőséget nyújt ez számunkra. Itt egy milliárd euróról beszélünk, egy milliárd az interregből származna. Nos, ezt igazából nem látom. Tehát alapvetően jó a kiinduló pont, de szerintem a forrásokat nem az interekből kellene folyósítani, ami pedig a támogatást illeti. Nos, igen, itt is egyetértek a jelentéstevővel, szerintem nagyon hasznos a javaslat, ez alapján tovább léphetünk. Ami a KRIS projektek finanszírozását illeti, erről már beszéltünk a múltkor, ez is egy jó eszköz, és szerintem is meg kellene ezt tartani jelenlegi formájában, és én is üdvözlöm ebben a tekintetben a bizottság javaslatát. Azonban vannak fejlődési lehetőségek még ezen a területen, Szerintem az Interreg, egyes Interreg programokat nagyobb finanszírozással kellene ellátni, Ami a társfinanszírozást illeti, szerintem itt jó úton haladunk. Ezt is egy kicsit föl kell lendíteni. És végül az első szintű ellenőrzés, Szerintem, hogyha ezen változtathatnánk, az jó lenne, módosítókat fogok benyújtani ennek érdekében. A technikai segítségnyújtásról, asszisztenciáról igazából eddig nem beszéltünk. Kicsit elgondolkodtam azon, hogy hogyan is lehetne ezt javítani a jövőben. Ami pedig a hiba százalékot illeti, szerintem ezen egy kicsit emelhetnénk, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy itt elég sok a nehézség, tehát egy kicsit nagyvonalúbbak lehetünk. És még egy utolsó gondolat, egy kérés, hogyha megengedik. Nem igazán tudom, hogy hogyan is fogalmazzak. Nagyobb biztonság Európa számára. Ez az Intereg egyik célja. És Pascal elmondta, hogy az Intereg arról szól, hogy összefogja az embereket, kohéziót kovácsoljon, és igazából nem látom, nem látom, hogy ez a biztonsági aspektus, a biztonsági komponens hogyan illeszkedik az összképbe. Hogy mit jelentene e, a jövő számára ez, mit jelentene igazgatási szinten, de hát jó lenne, hogyha a bizottság erre kitérne. hogyha erős mandátumot kapunk, jó mandátumunk, ahhoz szerintem nagyon jó lesz majd a vita a tanácsal. Elnök, köszönöm szépen. Eh, kérek mindenkit, hogy tartsa be a három perces felszólalási időt, mert ebben most egy kicsit kicsúsztunk. Azt kérem tehát, hogy eh, fegyelmezettek legyünk. Tomási Csasszony kapja meg a szót az árnyék jelentéstevők nevében. Köszönöm szépen. Kaszaszki úr nem tudott eljönni, és azért ő kért meg arra, hogy mondjam el a véleményét. Ezt felolvasom. Nagyon sok pozitív változást hozott az Interreg program. A hozzáférés tekintetében a határrégiók számára jobb oktatási lehetőséget biztosít, illetve a katasztrófák esetében is védelmet nyújt, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést is biztosítja. Ezért úgy gondoljuk, hogy a költségvetési kereteket nem lenne szabad csökkenteni. A bizottsági javaslat elég jó alap, munkadokumentum. Nagyon fontos a külső határokon a projektek megvalósítása. Nagyon sok megoldás javasol ez a szöveg, amely egyszerűsítené az adminisztratív eljárásokat. Ezen kívül nagyon pozitív példákat hoz arra, hogy mikroprojekteket is meg lehessen valósítani, és itt egyszerűsített elszámolásban dolgoznának. Ugyanígy egyszerűsítenék a kiadások, illetve az administratív eljárásokat is. Ezen kívül aggályokat vet fel a munkadokumentum. Támogatnunk kell a következő kérdéseket. A társfinanszírozás 85%-ra való emelését, valamint a határon átnyúló együttműködés fellendítése, az itt megvalósuló programok, különösen gondolok itt a tengeri régiókra, illetve az előzetes kifizetés, éves kifizetést is támogatjuk, és azt hiszem, hogy további módosításokat kellene eszközölni a szabályok egyszerűsítése érdekében. Köszönöm szépen, Altenburg úr következik. Köszönöm szépen először is. Köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, hiszen nagyon gyorsan tető alá hozta ezt az anyagot nem volt könnyű dolga, hiszen, hiszen részletes munkát kellett végeznie a nyári szünetben. Nagyon fontos témáról van szó, hiszen a határon átnyúló együttműködés közel áll az én szívemhez is. Szerintem az Európai Unió munkájának ez az egyik legláthatóbb aspektusa, a határon átnyúló együttműködés. A költségvetést növelni kellene, ennek kapcsán már többször szóltam, és szerintem ezt biztosítania kellene a bizottságnak. Illetve nagyon fontos az egyszerűsítés minden területen. Amikor szakpolitikákról van szó, akkor nagyon fontos, hogy minél egyszerűbbek legyenek az eljárások. mindig is nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a projektek európai célkitűzéssel rendelkezenek és végül ezek valóban meg is valósuljanak, hiszen így hozhatunk létre hozzáadott európai értéket. Aztán beszéltünk a társfinanszírozási rátáról, mely 85%-os lenne, hogyha jól tudom, akkor egy 70%-ban állapodtunk meg a válság idején. Szerintem ez elegendő, nagyobb mértékű beruházásra van szükség. Meg kell tehát vizsgálni, hogy kik vesznek részt ezekben a projektekben. Lehet, hogy hatóságokról van szó, de lehet, hogy a hétköznapi emberekről. Az N plusz 3-at én visszaállítanám N plusz 2-re, hiszen a válság ideje már lejárt, és szerintem ez lehetőséget kell, hogy biztosítson arra, hogy az emberek lehívhassák a pénzeket. Az 52 bis az innovációs komponensről szól. Az Egyesült Államokba utazott egy regi delegáció a koordinátorokkal együtt, és mindenki úgy tért onnan vissza, hogy az volt a benyomásuk, hogy a nemzetközi értéklánc a high-tech területre összpontosít, a versenyhelyzetet emeli ki. Most más aspektusokat próbálunk fölkarolni az interek segítségével. Nagyon fontos, hogy levonjuk a tanulságokat az eddigi projektekből. Nagyon fontos, hogy úgy végezzük el a szabályozást Európában, úgy végezzük ezt el, hogy a legkiemeltebb régiók együtt, tudnak, együtt tudjanak működni. Gondolok itt Valóniára, Hollandiára, Spanyolországra többek között. Tehát azt hiszem, hogy valóban neki kell gyűrköznünk ennek a munkának. Aztán, a, mi a projektek régióközi megvalósítását illeti, ezt is támogatom, köszönöm. I don't see Miss... Köszönöm. Anderson asszony, úgy látom nincs itt. Valaki esetleg képviselő, nem. Jó, akkor Rope úr következik. Rope úr, parancsoljon, ő is árnyék több Három perce van, kérem szépen. Dėkuoju už suteiktą Köszönöm szépen. A mai témánk szorosan kapcsolódik egyéb fontos témákhoz. A 2021-2027-es pénzügyi tervezési időszakról beszélünk, illetve a költségvetés csökkentésről. A szociális kohézió, mezőgazdaság, ezek mind-mind kapcsolódnak a mi témánkhoz, és a bizottságnak a tagállamokkal együtt kell ezeket a kérdéseket megoldani. A kérdés valójában az, hogy csak beszélgetünk ezekről a témákról, vagy tenni is fogunk valamit. Úgy vélem, hogy a javaslatok, amiket a jelentéstevő tett, nagyon világosak. Azt gondolom, hogy nagyon jó kiindulási alap az összes tagállam számára. Az Interreg sok olyan kérdést meg tud oldani, amit máshogyan nem lehetne. Éppen ezért egyértelmű, hogy ugyanazt a finanszírozási szintet kell megtartanunk legalább, ami eddig volt jellemző. Kicsit aggaszt, hogy új problémákról is elkezdtünk beszélni, viszont arról nem, hogy ez új finanszírozást is kapna a jövőben. A már meglévő finanszírozást próbáljuk több részre osztani. A tagállamok, a régiók, a partnereink nagyon sok időt fordítanak arra, hogy ezeket a programokat létrehozzák. Ez egy folytonos munka, minden régiónak megvan erre a stratégiája. Éppen ezért, amikor hirtelen lecsökken a finanszírozás, nagyon sok ember megszenvedi ezt. Mert az eddig befektetett energia elvész. Úgy gondolom tehát, hogy azzal kéne foglalkoznunk, hogy meg tudjuk győzni a tagállamokat arról, hogy megfelelő finanszírozást hozzanak létre. Tehát nem csak a már meglévő forrásokat kell felhasználni, hanem azt is meg kéne néznünk, hogy hogyan lehet plusz finanszírozásra szert tenni, különben nem jutunk sehova. Úgy gondolom, hogy össze kell fognunk, egységesnek kell lennünk, és támogatom azt a véleményt, miszerint erre a programra szükség van, nagyon hasznos, személyes tapasztalataim is vannak ezzel kapcsolatban, és az Interreg megvalósítása valóban nem olyan könnyű, mint a többi programé. Éppen ezért szorosabb együttműködésre van szükség a partnerekkel. Másrészt viszont a tagállamokkal való együttműködés és a régiók közötti együttműködés, ez összefog minket, ettől egységesebbek leszünk, és azt hiszem, hogy ez plusz tapasztalatot is jelent, és ez egy igazi hozzáadott érték. Ez a program a beruházásokat is elősegíti, ösztönzi. Nagyon fontos a bevált gyakorlat cseréje. Ez a program tényleg nagyon hasznos. Rengetegféle probléma megoldásában segít ez a program. Amikor a partnerek találkoznak, akkor nagyon sokféle dolgot megbeszélnek, nagyon sok minden van ilyenkor a terítéke, és úgy gondolom, hogy a régiók bizottságának a véleménye is nagyon sokat nyom majd alatban, úgyhogy meg kell tartanunk az eddigi finanszírozási szintet. Köszönöm. Dámátó asszony következne, de nem látom. A frakcióból senki más nem látok. úgyhogy lezárjuk az árnyéklentéstevői hozzászólásokat, viszont még ketten kértek szót. Katainen asszony. Parancsoljon. Puheenjohtaja. Um, ihan Köszönöm szépen. Próbálom rövidre fogni. Ez a bizottsági javaslat a regionális együttműködésről szól, és elég sokan megdöbbentek, meglepődtek a javaslatot elolvasván. Ez egy elég bonyolult javaslat ugyanis, ami nem tesz jót az átláthatóságnak. Aztán a tengeri területek kérdése is fölvetődik, illetve hogyan lehet velük együttműködni. Köszönet a jelentéstevőnek, munkájáért. Köszönöm, hogy a problémákra konkrétan utalt. Nagyon sok tengeri határa van az Európai Uniónak, és éppen ezért különleges elbírálás alá tartozik. Aztán az úgynevezett ötös szekció, amit külön kiemelt az előadó, ezt is meg kell beszélni, de tényleg nagy, nagyon érdekes felvetések vannak. Kíváncsi lennék a bizottság véleményére. Például az ötös régió, az ötödik régió osztály, ez mit jelentene pontosan? Hogyan lehetne ez valódi régió közjeszköz? Erre milyen realisztikus lehetőségek vannak? Fáni Szöröly úr következik. Köszönöm szépen. Csak röviden két észrevétel. Először is előfinanszírozás, itt teljesen igaza van. hogy azt akarjuk, hogy gyorsan beinduljon a program, akkor sokszor, ha meg, hogy, hogy, hogyha, meg, hogyha gyorsan rendelkezésre áll a pénz, akkor hamarabb el tud indulni a, a program, és jobban egymásra találnak a partnerek. Ami a kritikát illeti az innovációs részről. Ha az ember becsukja a szemét, akkor persze így elsőre rendben van. De hát körülöttünk Európa változik. Az európai kutatási terület, illetve ennek a tanácsa esetében most először fordul az elő, hogy az Európai Innovációs Tanács egy nagyon erőteljes programmal áll elő illetve ott van az Innovációs és Technológiai Intézet is. Ez az elmúlt időszakban, az elmúlt tervezési időszakban jött létre, de azóta folyamatosan nőtt. Nagyon fontos a régiók közötti együttműködés, és hogyha a kohéziós alapokat próbáljuk ezt közelebb hozni, sőt, megpróbálunk a hatodik sebességbe kapcsolni, akkor nem az lenne a lényeg, hogy szűklátókörűek legyünk, hanem meg kell nézni azt, hogy meg, meg kell próbálni tágabban értelmezni dolgokat. És meg kell próbálni mindezt gyorsan elvégezni. A Horizont 2020 és az alapjaink közötti szinergiákra is nagyon nagy szükség van, ezt a lehető legjobban kell használni. Jó lenne, hogyha nem hátralépnék, hanem előre. Köszönöm. Más nem jelentkezik ebben a témában. Úgyhogy megadom a Régiók Bizottságának a szót. Parancsoljon, jelentéstevő asszony. De... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a lehetőséget, hogy ebben a nagyon fontos témában, ezen rendelettel kapcsolatban kifejthetem a véleményemet. Köszönet Arimo úrnak, nagyon jó volt az együttműködés ebben a témában, bár időnk nem volt sok erre. És alapvetően egybevág a véleményünk. A bizottsági javaslat számos pozitív elemmel rendelkezik. A régiók bizottsága nagyon örült annak, hogy előrelépés történt a külső területekkel, tehát azokkal a régiókkal, amelyek a külső határokon helyezkednek el. Aztán nagyon fontos az innovációba való beruházás a régiókban, egyetértek a jelentéstevővel ezzel kapcsolatban. De nagyon fontos az, hogy a régiók közötti együttműködést és a hat, határokon átnyúló együttműködést nem lehet, nem lehet mindig úgy felhasználni, hogy az egyfajta folytonos változó, világos viszonyokat kell teremteni, hogy mi az, ami együttműködés, mi az, ami az ötödik fejezetbe tartozik. Aztán az is nagyon fontos, hogy a kis projekteket tudjuk támogatni, illetve az egyszerűsítés és egy fontos téma, ezt kell próbálni maximalizálni, a, ter- a területen is, tehát konkrétan a, a partnerek számára is, hiszen számukra ez komoly gond. Nos, a régiókat aggasztja, hogy az európai területi együttműködési finanszírozás csökken, ez 1,8 milliárd mínuszt jelent, és nagyon komoly csökkenés mutat az egy, a határokon átnyúló együttműködés. Itt 42% mínusz, 42%-kal kevesebbről van szó, és a régió közötti együttműködésnél is nagyon komoly a csökkenés, ezt nem értjük. Erre az egyik képviselő is utalt, illetve miért kell megkülönböztetni, megkülönböztetni a szárazföldi, illetve a tengeri határokon átnyúló, átnyúló együttműködés. Teljesen mindegy az, hogy a határ szárazföldi vagy tengeri határ az együttműködés, az együttműködés. És nagyon fontos az, hogy a határ mindkét oldalán élő európaiakat munkához juttassuk. Az Interreg Európa csak úgy nem szűnik meg, hogyha működik a régiók közötti együttműködés, hogyha a kapacitásokat megerősítjük, illetve hogyha építünk a régiók tapasztalatára, ez a 174-es cikkből is következik egyébként, tehát olyan régiókra gondolok, ahol strukturális handicappel indulnak a régiók. Egyetértek az előadóval, a parlamenti jelentéstevővel abban is, hogy hogy a 70-85 százalékos társfinanszírozást el lehessen élni. Aztán Ami a nagy 3 illeti, ugye 25 kilométeres, a 25 kilométeres sáv úgy gondoljuk, hogy nem felel meg a valóságnak, ugye ez a határtól számított 25 kilométeres sávot jelentene. Aztán az innováció kérdése. Az innovációt nem lehet úgy finanszírozni, hogy máshonnan vesszük el a pénzt. Összefoglalásként elmondhatom azt, hogy bár vannak pozitív elemei a bizottsági javaslatnak, de meg kell, tartani, meg kell tartani legalább az eddigi finanszírozási szintet, mert ha ez nem történik meg, az egy radikális változás lesz. Jelenleg ugye egyfajta biztonságot jelent ez, tehát biztosan lehet számítani ezekre az összegekre, viszont hogyha ez megváltozik, akkor ez egy nagyon komoly hiátus lesz, az emberek, illetve a városok nem fogják ezt megérteni, a határon átnyúló régiók sem értenék meg, hogy mi történik, hogy elveszik tőlük ezt a finanszírozást, aztán a szigetek, hát ők természetszerűleg tengeri határa rendelkeznek, ők, ők sem értenék, hogy miért van ez a megkülönböztetés. Ez tehát nagyon rosszat tenni az összes együttműködési fajtának, akik szerintem az elmúlt évtizedek során megmutatták a hozzáadott értéküket, és ez nem csak gazdasági szempontból, hanem társadalmi és kulturális szempontból is így van. Ezek a programok, ezek a fellépések, ezek a programok azt hiszem hozzájárultak ahhoz, hogy közelebbnek érezzék magukat egymáshoz az európaiak. Köszönöm szépen, és köszönöm a figyelmüket. Thank you. Köszönöm, köszönöm szépen. Ez a régi bizottságnak véleményét mutatta be ez a hozzászólás, most pedig olyan urat kérem, hogy az Európai Bizottság álláspontját ismertesse, lesznek kérdések is, és aztán talán magyarázattal is jöhetnek majd. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a jelentéstervezetet, meg a, a Foglalkoztási Bizottságnak és képviselőknek és Moprettyű asszonynak a munkát. Nagyra értékeljük az Interregnek nyújtott széleskörű támogatást, és üdvözöljük azt is, amit a legtöbb hozzászóló széles körű és erős támogatásként jelölt meg, és a javaslatokat is. Ha megengedik, nem mm, beszélnék hosszan az általános finanszírozási szintekről, az Interregnek címzett összegekről, mert ezek a kohéziós politika szélesebb körű összefüggésébe illeszkednek, meg általában a 2020-as 20 utáni költségvetéshez. De ha megengedik, felvetnék egy ellenmondásos elemet, amelyet hallottunk, hogy az interek számára magasabb költségvetést követelnek, amely nem igazán illeszkedik a 70%-ról 85%-ra emelt társfinanszírozási rátára vonatkozó javaslattal. Mert egy ilyen magasabb társfinanszírozás automatikusan csökkenti az interek számára rendelkezésre álló összeget. Milten, von úr ugyanezt az érvet elmondta az imént, és van úr hozzászólása, meg az M plusz, M plusz 1-es erre vonatkozó nézetei igencsak a bizottság nézeteit is tükrözik a e témában. Ha most megengedik a tengeri mm, együttműködés témájával foglalkoznék, amely nyilván, nyilván nagy érdeklődést keltett, és érthető módon. Világosan ki kell mondanom, hogy a bizottság nem azt javasolja, hogy, hogy szüntessük meg, vagy, vagy csökkentsük a tengeri együttműködést, hanem azt javasoljuk inkább, hogy a módszertan, a működés módszertanában változtassunk. Ez jó részt abból adódik, hogy belátjuk, hogy a tengeri működésnek milyen más és más természete van. Egyes területeken, ugye a tengeren is határa határ, ám a szárazföldi határ és a tengeri határ nagyon különbözik. A támogatható együttműködések típusát illetően is, illetve a támogatási területek rangsorolása tekintetében is én együttműködések terén. Mi azt javasoltuk, hogy egy integráltabb, koordináltabb együttműködési csomag alakuljon ki, különösen a, a tengeri együttműködésben, összekapcsolva mindazt, amit eddig hagyományosan két oldalú tengeri együttműködés keretében intéztek. Ezt a makroregionális stratégiai kooperáció és a tengeri együttműködés összekapcsolásával egy szélesebb, stratégiaibb lendületű együttműködést lehet. Ahogy látjuk, nem minden üdvözlik ezt az új módszertant, ám mégis lehetőséget teremt arra, hogy a következő programidőszakban előrelépjünk. Hasonló az ötös komponens témája, mert nagy érdeklődés keltett, és itt is figyelemmel kísértük a hozzászólásokat. Mi ezt a komponenst úgy látjuk, hogy ez erősen és jól illeszkedik a, a szélesebb körű keretbe, amelyet az Interreg teremt meg, főképp azért, mert a regionális együttműködési dimenzióra koncentrál, és arra épít, ami a kohéziós politika az elmúlt években kijelölt, az okos specializációs stratégiák, kiemelése és az eredményesebb tengerparti regionális együttműködési formákra. Tükrözi azokat a hozzászólásokat is, amelyeket hallottunk ma, melyek ezt az érvet fejtették. Az innovációs politika általában és különösen a közélyes politika belül kifelé tekintőbb kell legyen, erősebb európai kapcsolatokat teremtve a régiók között, és különösen szeretnénk koncentrálni az értékláncok fejlesztésére. Közép- és Kelet, Dél-Kelet Európában, és az ottani együttműködések erősítését elősegítve Európa fejlettebb részeivel. Szerintünk ezt a legjobban célzott cselekvésekkel lehet legjobban elérni, melyeket közvetlen menedzsment révén lehet irányítani, és nem program keretek között. Hasonló módon, mint ahogy azt a közvetlen támogatást szervezik, amelyet az Urban Innovációs Cselekvésben nyújtanak jelenleg, tehát abban a szervezeti formában lehetne ezt eredményesebben megszervezni, jobb, eredményesebb, célirányosabb végrehajtást elősegítve, mint eddig történt. Volt egy konkrét kérdés, amire szerettem volna visszatérni, és amely a biztonságpolitikai dimenziót érintette, melyet a javaslat tartalmazott. Ez kapcsolódik a külső határkomponens témájához, amely közvetlenül a rendelet adódik, és amely folytatja az egyik prioritási témát, amely már a mostani külső határmenti programokban is szerepel, és amelyre több rendelet is vonatkozik, és amely lehetőséget teremt arra, hogy finanszírozzuk azt a biztonsági dimenziót, amely egyes külső határszakaszokon releváns lehet és ez támogatható így. Ha megengedik, két apróbb témával zárnám. Az egyik a hiba százalékok kérdése, amely felvetődött, és az a kérdés, hogy ez milyen hatással van az interregre. Egyik oka annak, hogy megváltoztattuk azt a módszertant, amely az auditálást határozta meg az interreg programokban, az az, hogyha az általános hatást nézzük, az interreg általános hatását. Konzisztensen alacsony hiba százalék tapasztalható egy programcsomagokra vetítve. Adódnak ugyan egyes programokban nehézségek időről időre, de ha az interreg egészét vizsgáljuk, a legmagasabb éves hiba százalék 1,6 százalékot, amit valaha is észleltek. Hangsúlyoznunk kell tehát az, hogy általában ezek a programok nem jelentenek jelentős problémát a hiba százalékok tekintetében. Egyik ok ez arra, hogy a programok csoportosítását javasoltuk, hogy egységes csomagban lehessen őket vizsgálni, és ez jelentősen csökkenthetné az audit terheket a programokban. Az utolsó gondolat, amelyet szerettem volna felvetni, nem kapott konkrét említést, ám fontos lehet, Mopertyű asszony is említette a külső, legkülsőbb régiók új komponensének fontosságát, mely nem régiben jött létre. Azt kell itt megvizsgálni, hogy biztosítsuk, hogy megfelelő költségvetés álljon rendelkezésre, programokra, hogy folytathassák az eddigi munkát és fejlesztést. Érzékelem, hogy a jelentéstevő javaslata csökkenteni ezt a költségvetést, összevetve a már most működő szintekkel, meg a bizottság javaslattal. Ez némi aggályt keltett nálunk, nem vagyok benne biztos, hogy ez feltétlenül üdvözlendő üzenet lenne ez a regi bizottság részéről, ezt szerettem volna még felvetni, mint olyan témát, amely jövőben talán vitára tarthat igényt. Köszönöm. Thank you for this opinion. Köszönöm szépen és most Arimond úrnak adom vissza szót. szóval szépen, rövidre fogom. Leijesztem mindent, és mindent figyelembe veszek a további munkám során, és várom izgatottan a módosítók benyújtását. Egy pontról azonban már most is röviden szólnék, az ötös komponens témájáról. Ha azt a véleményt valljuk, és szerintem mindannyian azt tesszük, hogy nem kevesebb pénzt akarunk az interekbe tenni, hanem többet. Ha azt gondoljuk, hogy erős hangon kell érvelni, amellett, hogy az Interreg programokban eddig jól elvégzett feladatokat továbbra is jól kell továbbvigyük, akkor nem szabad odáig mennünk, hogy mi magunk mondjuk ki azt, hogy egyetértenénk azzal, hogy a költségvetési sorok, amelyek a klasszikus programokra vonatkoztak, csorbítassanak. És a kom- az ötös számú komponens e, ilyen módon való értékelés ezt jelenteni. nem az ötös komponens ellen vagyok, hanem azt kell megvizsgálni, hogy abban elvégzett feladatok tényleg fontosak, ám nem szabad azok terhére e, ezeket erőltetni, amelyek eddig jól működtek. Akár lehet abban mondjuk 5 milliárdot beletenni, ha Európa bizonyos technológiák területén világvezető akar lenni. Ám hogy ezt az interreg költségvetésének terhére tegyük, és azzal büntessük azokat, akik az elmúlt években sikeresen dolgoztak a e programokban, az nem lenne elfogadható. 9,3 milliárd volt az előző előtti időszakban, most 8 milliárd körül vagyunk, most megint leveszünk ebből milliárdokat, akkor 7,6 milliárd lesz az ötös komponens hatására, ez bizony 20%-os csökkentést jelentene. És ha ezt el akarjuk magyarázni, hát sok szerencsét hozzá, hogyan tudjuk elmagyarázni az érinteteknek. Én interreges vagyok, segíteni akarom a programokat, hogy továbbra is fennmaradjanak, és ki tudják Európa értékét fejezni, ezt a pozitív üzenetet. Lehet fenntartani ötös komponens, de akkor plusz pénz kell hozzá. Ez az én üzenetem. 0,3%-ot javaslok az ötödik komponensre, ez több, mint amit a bizottság javasol. Ám lényeg az, hogy ez az Európa, a tagállamoktól jöjjön, és nem a jó klasszikus interreg programok költségvetésébe vegyék el ezt a pénzt. A határidő benyújtásának határideje szeptember 17-ét említették, ezzel nekem semmi gondom egyébként, ha meg tudunk állapodni ebben, legyen 17 és köszönöm szépen a kommentárokat, és várom is a további működést. Thank you very much. Köszönöm szépen. És akkor nézzük a módosítók benyújtásának határidejét. Az első ütemterv alapján szeptember 10-e volt a határidő, ez ugye nagyon szűkös ez elfogadható, hogyha elfogadható a jelentéstevő számára, akkor ez szeptember 17-ére nyújtanánk, tolnánk ki, tehát akkor szeptember 17-e lesz a módosítók benyújtásának határideje ezen fontos jelentés kapcsán. Köszönöm szépen a gyümölcsöző eszmecserét, köszönöm szépen a vendégeknek a részvételt, és sikeres munkát kívánok, ha nehéz is lesz. És most pedig Bresszó asszonyra tekintek, aki a különböző bizottságok között ingázik, időben érkezett, hogy megvitassuk az Európai Szociális Alap pluszról szóló véleménytervezetet. Az Európai Szociális Alap a munkahelyteremtést segíti elő a munkahelyek támogatására és a tisztességesebb állás lehetőségek biztosítására létrehozott alap, és megszületett az Európai Szociális Alap pluszra vonatkozó javaslat a tavalyi év során, illetve 2018-ban és a mi szakbizottságunk Bresszó asszonyt javasolt a jelentéstevőnek a regi véleményhez. Ma bemutatja a véleménytervezetét, úgyhogy Bresszó asszony meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ez egy jogalkotási szöveg, Éppen ezért mindenképpen egy indoklást is jár hozzá, és módosítóink is lesznek. És így fogjuk ezt majd az illetékes szakbizottságnak tovább, továbbíteni. Nos, az új szociális alap témában, ugye az ESF Plus nevet viseli ez, nem csak az európai hagyományos szociális alapot rejtett el ebben a bizottság, hanem a fiatalokkal foglalkozó alapot és a szociális foglalkoztatottságról szóló programot is, illetve van egy Európai Uniós egészségügyi program, és ezeket mind összesíti. Ez az ESF Plus, egyébként a struktúrás alapokhoz tartozik, Ez szintén fontos és kiemelendő, mert benne kell ebben a kategóriában maradni, és így a regionalizáció is megmarad, az is vonatkozik rá. Nos, elmondanám, hogy az illetékes bizottságban nem egyértelmű, hogy pontosan mi is a szerepe az egészségügyi programnak, pontosan miért került ez idő ide, nem világos, hogy ennek valóban így is kell majd maradnia hiszen az ESF céljával nem igazán összeegyeztethető. Mi egyetértünk abban, hogy természetesen az Európai Szociális Alapnak folytatnia kell a munkáját, nagyon fontos, hogy munkahelyeket teremtsen, megfelelő minőségű munkahelyeket, képeznie kell az embereket, illetve nagyon fontos a társadalmi befogadás. Erre vonatkozóan van egy 25%-os kvótánk, illetve van egy külön két, van egy két százaléka ennek az alapnak, tehát az alap két százalékát azt egyértelműen a nélkülözés leküzdésére szállják. Aztán nagyon fontos az, hogy a NIT generációval is foglalkozunk, tehát azokkal a fiatalokkal, akik nem foglalkoztatottak, és oktatásban és képzésben sem vesznek részt, rájuk is kitaláltunk, egy, vagy kitaláltak egy megfelelő programot. Erről van tehát szó. A foglalkoztatás, az oktatás, az aktív képzés és a munkaerőpiacra való jutás aktív politikái, ezek képezik a gerincét a szociális alapnak, és ez a jövőben is így kell, hogy maradjon. Szakbizottságként legelőször is arról kell beszélnünk, és ez nem egyértelmű a szövegben, hogy mi a régiók feladata ezzel kapcsolatban. Itt komoly veszélyek is felmerülnek, mert a foglalkoztatási politikák, a képzési politikák, az aktív munkaerőpiacra, munkaerőügyi piacra való kerülési politikák és a fejlesztési politikák közötti együttműködés mindenképpen meg kell, hogy legyen. Itt egy érem két oldaláról van szó valójában. Számos módosító célja az, hogy ez a kapcsolat megmaradjon, tehát ne kerüljön vissza az E, vagy ne kerüljön az ESF plusz tagállami hatáskörbe, és meg kell maradnia a regionalizációs kritériumnak, a két alapnak, közösen kell haladnia, tehát ugyan, ugyanabban a programozási logikában kell gondolkodnunk. Úgy vélem, hogy már az EMP szakbizottságban is felmerült ez a szempont, így aztán nagy valószínűséggel megszavazzák majd a mi módosítóinkat is. Aztán a szabályok egyszerűsítése és terítéken van, ezt mindenképpen támogatnánk. Így ugyanis hatékonyabban meg lehet valósítani a célkitűzéseket. Nem, nem azt szeretném nagyon sokáig húzni, kiemelnék néhány módosítót, nem. Csupán az európai nem csupán a tagállami és a regionális intézmények szerepét emelném ki, hanem hanem a kohézió szerepét is, tehát az összes strukturális alapnak összes struktúrális alapot úgy kell használni, hogy azoknak a felhasználása koherens legyen. Aztán elnézést, keresem a jegyzeteim között, hogy mit is akarok mondani. Il secondo punto, eh, a mio avviso, eh, fondamentale. Eh, da... Aztán még egy fontos kérdés, amit a rendelet, amit rendelettekkel lehet rögzíteni, a szociális alap új pillére, illetve az európai szociális alap közötti kapcsolat. Figyelembe véve, hogy az új szabályok szerint a strukturális alapok, tehát a szociális alap is, figyelembe kell, hogy vegyék a hagyományos célkitűzéseket, a kohéziós politika keretében, hanem az, tehát nem csak erre kell oda kell figyelni, hanem az európai szemeszterre is, illetve tagállamokra le vannak bontva a különböző célkitűzések. Figyelembe kell venni tehát az európai szemeszter programját, a tagállamokra lebontva, és ezt szoros összefüggésben kell kezelni az európai az európai szociális jogok pillérével. A cél tehát az, hogy a szociális politikát tudjuk, politikákat tudjuk javítani, és ez konkrétan meg is valósuljon valahogy a tagállamokban. Erről van itt szó, az európai szemeszternek ezeket az aspektusait kell figyelembe vennie a szociális alapnak. Ne feledjük, hogy az európai szemeszter egy éves programozású fel, fellépés, az MFF pedig egy 7 éves, egy hét évenként megfogalmazandó célkitűzés, illetve feladat, fellépés. Így aztán nagyon fontos a rugalmasság, a félidős felülvizsgálat a programozási időszak felénél szintén nagyon fontos. Szerintem évente nem érdemes ezt felülvizsgálni, mert akkor évről évre annyit változnának a strukturális alapok, hogy a végén már nem is hasonlítana az eredeti célkitűzésre. Aztán figyelembe kell venni azt is, hogy a szociális alap célkitűzéseivel megfelelően összeegyeztethetőek legyenek a különböző időhatárok is, illetve a szociális jogok pillérének megvalósítása is. Ez lenne a lényeg, aztán lennének egyéb módosítók is, jelezném, és bár ez csak az olasz fordítást érinti, Ugye az 11-es módosító az angol szövegben 12-es számot viseli, ezt nem igazán nem értem, hogy miért. Tehát az olasz változatban az a helyes változat, ami az angolban a 12-es számot viseli. Mondom, az angolban ez 12-es, minden más nyelven ez a 11-es módosító, ebből kell kiindulni, Sajnos az olasz fordítás nem felel meg annak, amit én angolul írtam. Nem tudom, hogy mi a helyzet a többi fordítással. Kérdezem a kollégáktól, hogy a kérdezem a kollégákat, vagy kérem a kollégákat arra, hogyha valamilyen gondjuk van a 12-es módosítóval, akkor az angol változatból, az angol 12-esből induljon neki. Elnézést ezért a szolgálati közleményért, de azt hiszem szükség volt rá. Mert hát az olasz meg az angol változat bizony köszönő viszonyban sincs egymással, nem tudom, hogy a többi nyelven mi a helyzet, tehát az angol a kiindulási alap köszönöm. Thank you, thank you very much. I hope that... Uh... Köszönöm szépen. Nos, remélem, hogy tisztázódik majd a helyzet. A 12-es, 11-es, 18-as módosítók uh, gubancát sikerül majd kisimítani. Igen, az angol verzió 12-es módosítójáról van szó, az olasz verzióban ez a 11-es, javítja Bresszó asszony. Rendben, folytatja az elnök, remélem, hogy a titkárság majd segít abban tehát, hogy ezt kibogozzuk. Köszönöm szépen, és most pedig az árnyék jelentéstevők kapják meg a szót és utána a Regiszakbizottság tagjainak adom meg a szót. Mindenkit ismét arra kérek, hogy maximum három percben szóljon. Tehát az árnyék jelentéstevő következnek. Hetmen úr, az első Albrecht úr fog helyette szólni. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, föl fogom olvasni lengyelül a véleményét, mert kollégám sajnos késik a repülő miatt úgyhogy lengyelül olvasom. Hölgyeim és uraim, Először is köszönettel tartozom Bresszó asszonynak a kiegyensúlyozott véleménytervezetért. Nagy örömmel hallom, hogy nagy örömmel látom, konstatálom, hogy az Európai Szociális Alap Plusz tekintetében nagyjából egy irányba tekintünk. A régiók szerepét kiemeljük, és ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen a régiók lesznek az Európai Szociális Alap plusz nyertesei. És a régiók állnak nagyon közel az állampolgárokhoz, és ahogy a jelentéstevés elmondta, ez segít majd abban, hogy a kötelezettségvállalásainknak, illetve a célkitűzéseinknek eleget tegyünk. Ezen kívül üdvözlöm a bizottság javaslatát is, ami az Európai Szociális Alap Plusz megvalósítását illeti, hiszen ez tovább emeli a támogatás, támogatottság mértékét. Ezen kívül azonban nagyon fontos, hogy a megvalósítás tekintetében közös szabályaink legyenek, a különböző eszközök hasonló rendszerben működjenek, nagyon fontos az átláthatóság, és nagyon jó lenne az is, hogyha közös célkitűzések vezérelnének bennünket a kisebb rész célkitűzések mellett. Az ESA Plus feladata, hogy a demográfiai kérdésekre összpontosítson, valamint fölkarolja a távolabb eső régiókat. Ezen kívül segítséget nyújtson Európának az öregedő társadalom tekintetében. Ha azt akarjuk, hogy ez az alap az európai szemeszterhez kapcsolódjon, illetve a szociális jogok pilléréhez, akkor azt gondolom, hogy ez a beruházási folyamatot is támogatná, segíteni. Egy-két dolgot tisztáznunk kell. Például mely ajánlásokat támogat majd az ESSA Plus, hiszen néha az operatív programok keretében kell működniük a tagállamoknak, tehát nagyon fontos, hogy a különböző alapok, illetve a programozási eszközök között átláthatóan mozogjunk. Azt mondhatom azonban, hogy kiegyensúlyozott a jelentés, illetve Bresszó asszony véleménye is ugyanilyen. Remélem tehát, hogy összességében egy jó vélemény születik majd a Szociális Bizottság részéről. Köszönöm. Köszönöm szépen Fito úr, Tomásics úr nevé, Tomásics asszony fog szólni Fito úr helyettessék. Thank you very much. Um, the ECR group... Köszönöm szépen. Az ECR frakció fölismeri a készségek fejlesztésének fontosságát az élethosszig tartó tanulásban, illetve képzésben, különösen fölkarolva azon fiatalokat, akik eh, nincsenek foglalkoztatásban, illetve képzésben, de ugyanígy vonatkozik ez a tanárokra, mentorokra, vállalkozókra, kutatókra is. Úgy gondoljuk, hogy a régiók egyértelmű szerepe, szerepét föl kell ismerni a jogalkotási szövegben is, és csak így garantálhatjuk a hatékonyságot, és így érhetjük el a célkitűzéseinket. Megfelelő koordinációra van szükség, az ELSZEF Plus, a regionális politika, illetve a pénzügyi eszközök között. Ezen kívül üdvözöljük azt a bizottsági javaslatot, mi szerint a szabályozási keretet egyszerűsíteni kívánják, és úgy gondolják, hogy az ESF Plus, illetve más strukturális alapok szinergiája, illetve koordinációja egy nagyon fontos tényező a hatékonyság tekintetében, illetve a célkitűzések elérése céljából is. Köszönöm. Köszönöm a következő jelentést, amely van volt. Ja, dank Köszönöm szépen. Először is szeretnék, meg, szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a gyors munkához. Nagyon kompakt, ám végig gondolt anyag jött létre. Egyetértek azzal is, hogy nagyon jó lesz a 10% félretétele azoknak, akik az nitek számára, akik sem oktatásban, sem munkában nincsenek. Fontos, hogy akik sem iskolában, sem munkahelyen nincsenek, és, és ta, ipari tanulóként sem aktívak, valamilyen módon a társadalomban integrálódjanak. A jelentős tervezet, ahogy ebben a szakbizottságban is elhangzott, egy elszállt lehetőséget jelent az Európai Bizottság részéről, holott az integráció és a globalizáció érdekében lehetne összehangolni az európai alapokat és az európai szociális alap célkitűzését. Az, e, az, ez e a második generációja létrehozható lett volna, ez elszalasztott lehetőség. Egyes témák mainstreamingben való megjelentése. Persze nem az a cél, hogy egy fel legyen ebből, ami mindenki a kívánságait ráakaszgatja, ám Éppen akkor, amikor egyes régiókban növekszik a munkanélküliség és emberek az utcára kerülnek, fontos, hogy szakképzések szülessenek, és az innováció munkahelyeket hozzon létre. Ez a legjobb lehetőség arra, hogy az embereket valamiképpen visszavigyük a munka világába. És az európai alapok, a kiigazítási globalizációs alap az ESF pluszba való integrációra lehetőség lett volna. Ez, ez, erről lemaradtunk, ez a lehetőség nem valósult meg. Az, hogy csökkent a teljes összeg, miközben Európa demográfiai kihívással kell szembenézzen, ez bizony komoly teendőket jelent, és meg kell ragadjuk azokat a szinergiákat, amelyek az új Horizon Europe programmal kialakíthatóak. Ezekkel foglalkozni kell, és még egy megjegyzés. A kétszázalékos, nem azért borítékok kétszázalékos tétele, amelyek a szélsőséges szegénységi formák felszámolását célozzák, európai szinten való megjelentése lehet, hogy nem a legjobb megoldás. A tagállam szintjén lehet szerintem leginkább fellépni az extrém szegénység ellen. Az érintett állampolgárok körében, helyi, helyi önkormányzatok szintjén lehet szerintem ez a jelenség ellen legjobban fellépni, és az Európai Bizottság és a jelentéstevő erre vonatkozó gondolatait én kritikusan szemlélem. Lehet, hogy szimbolikus szinten ez a kétszázalékos javaslat, ez, ez szép, ám a szegénységből való, az emberek szegénységből való kiemelésére nem lesz elég. És itt szerintem a vezető szakbizottság, a Fölköltsző Bizottság tudja majd továbbvinni, és a többi eladóval a szakbizottsággal, hogy Bresszó együttműködést várom, és úgy hiszem, hogy javítani lehet majd ezen az anyagon. Köszönöm szépen. Reintke asszony, nem látom, sem Terátó asszonyt. nevükben valaki felszólalna? Nem. Hozzászólás más tagok részéről, Fannisztároly úr. Köszönöm szépen. Köszönöm az eszmecserét Az előző ülésen is hasonló következtésre jutottunk, és, nagy, és sajnálkoztunk a felett, hogy mindez a renacionalizációhoz vezethet, mert ha a szociális pillér vizsgáljuk, látjuk, hogy ez egyre inkább a tagállam, a nemzetállam kezébe megy vissza. És Hollandiában például a, a, a regionális alap és a, NAT, mi a holland NAT régiók, négy régió belül a városok közvetlen hatását vizsgálva, nemzeti programokban jelennek ezek meg. Ha meg azt mondjuk, hogy Európa közel kell álljon a polgárokhoz, és ez szociális alap, amely az emberek szívét kell érni, akkor alulról kéne építkezzen. Mert eh, itt fel kell lépnünk, mert különben a nagy országspecifikus ajánlások irányában megy majd, és a pénz majd ott lóg, és minden évben változtatják a szabályokat. A másik gondolatom, Általában ugye általános szakpolitikákkal foglalkozunk, ám a 7 év 2021-27-ig a romák témájában is kell, hogy munka induljon, van egy roma cselekvési terv, rengeteg pénz áll rendelkezésre, és ha látjuk, hogy mennyi pénzt vesznek fel, bizony nem alul teljesítünk ebben a témában. Van egy csomó kérdés, migráció és egyebek, és különösen a a célzott támogatásokkal, a, parlament érdeklődésével. Ugye alelnökünk Járóka asszony, az Európai Parlament alelnöke keményen dolgozik a roma programok érdekében. Szerintem most már az eredményekre kell törekednünk, több pénz áll rendelkezésre az ESZÁ-ban, és szerintem itt különösen a regionális és helyi szinten jobban kéne teljesítenünk. Emlékszem, hogy a tényleges időszakban azt mondtuk, hogy előfeltételei vannak annak, hogy a pénz a regionális és helyi önkormányzatokhoz menjen át, de ott lehet jobban építeni, például lakhatást biztosítani. Nem a, a, falunk, a falu végén kell építeni a, a volt cigántelepeken ezeket, hanem valóban integrációs céllal például lakásprogramokat elindítani. És a Bresszó jelentésben is fontos téma ez, és általában a regionális bizottság körében az kell legyen. Most pedig az Európai Bizottság képviselőnek, Szokortoseva asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönet az, a jelentéstevőnek, illetve az ellenék jelentéstevőknek, és Van Észerelő úrnak. A javaslatok nagyon jók, ezt mindenképpen figyelembe fogjuk venni. Aztán az európai szemeszter a szociális jogok pillére és a 7 éves programozás közötti kapcsolatot még ismételten eh, felemlegették, úgyhogy az 5 plusz 2-es programozás, 5 plusz 2 éves eh, programozás szerintem azért lenne jó, mert fél, év, fél eh, középtávon felül lehetne vizsgálni a helyzetet, de egyébként az európai szemeszter is atipikus lesz majd 2019-ben, illetve 2024-ben. Így aztán az ország specifikus ajánlások és az ország beszámolók lesznek az alapja, lesz az alap, ezek a dokumentumok lesznek az alapjai az Európai Bizottsági Javaslatoknak, és ezek közvetlenül fogják befolyásolni a strukturális alapokat. Már most tudjuk, hogy lesz tehát két év, ami nem olyan lesz, mint a többi, és az első ilyen év, az 2019-re hamarosan be következik. Szerintem nincs annak veszélye, hogy visszakerülne bármi is, vagy átkerülne bármi is tagállami hatáskörbe. A regionális programokra, illetve a több éves programokra van lehetőség, tehát meg kell tartani a jelenlegi lehetőségeket különböző szinteken és különböző hatóságokon. Szóval egy olyan javaslat, hogy azt konkrétabbá kell tenni, hogy a Managing Authority több szinten is felmerülhet. Erre ugyanis lehetőség van az általános rendelkezésekben. Úgy látom, hogy arra is igény lenne, hogy a végrehajtási szabályokat tovább harmonizáljuk. Az ESF plusszal kapcsolatos beruházásnak szerintem a hangsúlya a demográfiai változás, a demográfiai kihívások kellene, hogy legyenek ezzel kapcsolatban. Elkezdtünk egyfajta egyeztetést a régiókkal, vannak olyan régiók, ahol ez különösen komoly gondot jelent. Tehát folytatjuk az eddigi programok támogatását, aztán, ami a külső régiókat illeti, azt is figyelembe veszük, hogy vannak olyan programok, amik pusztán azért, mert itt egy külső régióról van szó, drágábbak, úgyhogy plusz pénzt is tárnunk erre. Ami az EGF-et illeti, nos, az Európai Szociális Alap, hogy is fejezem ki magam, egy preventív eszköz, a képzés, illetve a munkaerő piaci egyenlőtlenségek problémáinak problémáit próbálja még megoldani. A szociális alap azoknak is segít, akik már foglalkoztatásban vannak, de tovább kell, tovább szeretnék képezni magukat, és erre azért van szükség, hogy ne veszítsék el munkahelyüket. Tehát ex post bevatkozásaink is vannak, olyan emberekre találtuk ezeket ki, akik kikerültek a munkaerőpiacról, tehát elvesztették munkájukat, és nagyon testre szabott módon próbálunk rajtuk segíteni. Mint említettem, tehát új lehetőségeket adunk a tagállamoknak, hogy gyorsan fel tudjanak lépni, és mondom, ez azokra vonatkozik, akik elvesztették az állásukat. Társ, cégeket is, cégeknek is tudunk segíteni, amikor újfajta képzésekre van szüksége egy-egy adott vállalkozásnak. Aztán azt a kérdést is föltették, hogy hogy kerül az e SF Plus-ba ez az egészségügyi program. Erre azt tudom válaszolni, hogy ez egy EU-s eszköz, ez az egészségügyi program, és ezen keresztül tudunk tesztelni bizonyos eszközöket, arra vonatkozóan tehát, hogy hogyan működnek a tagállamokban egyes szakpolitikai eszközök egyes országokban vagy egyes országcsoportokban. A szociális alap közvetlenül támogatja a tagállamokat, hogyha megváltoztatják a egészségügyi rendszerüket. Itt 3,7 milliárd euróról van szó konkrétan. Arról van itt szó, hogy jó példákat, bevált példákat kívánunk létrehozni Európában az egészségügyi rendszerek működtetésében, és hogyha egy-egy ország, egy tagállam érdeklődik egy jól bevált program iránt, akkor európai szinten is kaphatnak segítséget. És mint említettem, a közös kezelésben van az ESF, tehát ebben tudnánk segíteni. Ami a roma kérdést illeti, ugye jelenleg 20%-os a 20%-os az az, eszköz, az, az eszköz 20%-át tudják erre szánni, most az új változások után ez 25% lenne. Tehát úgy véljük, hogy a szociális inklúzióval kell foglalkoznia legalább a szociális alap 25%-ának. Ami pedig a 2%-ot illeti, ugyan nélkülözőkre vonatkozó segítség. Jelenleg ez nem létezik, megpróbáljunk, megpróbáljuk kinyújtani a kezünket ezek felé, a nélkülözésben élő emberek felé, és azt gondoljuk, hogyha, hogy úgy tudnának leginkább a társadalomba visszaintegrálódni ezek az emberek, hogy először el, tud, el tudnának helyezkedni a munkerőpiacon, tehát először is anyagi segítségnyújtás, és utána pedig megpróbáljuk elérni azt, hogy a jövőjüket fenntartható, jövők felé fenntartható módon tudjanak nézni. Bresszó asszony, ön szeretné úgy látom lezerni a vitát. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönet az összes résztvevőnek. Azt hiszem, össze tudjuk úgy ezt foglalni, hogy ami a regionális politikák kapcsolatát illeti azzal, hogy megmarad-e az együttes, megmarad-e a közös programozás. Ebben egyetértünk a bizottsággal. Szerintem, hogyha szabad kezet adnánk a tagállamoknak, az nem jelentene jó megoldást, mert akkor bizonyos dolgok, amelyek eddig össze voltak kapcsolva, szétválasztódnának, és ez nem lenne jó. Második dolog, Mültember kolléga észrevételeire reagálnék. Igaza van abban, hogy figyelembe kell venni a két érintett alap felhasználásában, tehát a regionális alap és a szociális alap felhasználásában. Figyelembe kell venni tehát azt, hogy a globalizációnak milyen negatív hatása van de ahogy ez elhangzott, ezt a bizottság kezeli közvetlenül ezt az alapot, tehát az MFF-től végül is ez független. Szerintem egy ajánlást meg tudnánk azért fogalmazni a, a módosítókon keresztül. Sajnos a magába az anyagba ez nem kerülhet bele, Örömmel veszek tudomást arról, hogy a bizottság, amit, arról, amit a bizottság elmondott az európai szemeszter és az ország specifikus ajánlások témájába, Az indulás éve, illetve a, felügyele, a felülvizsgálat éve nagyon fontos, hogyha figyelembe vesszük az elévülés nél azt, hogy ezt a két évet, azt hiszem, hogy ez már most garantálja azt, hogy könnyebb lesz a koordináció. Ezt próbáljuk bevenni a szövegbe módosítókon keresztül, de a szociális jogok pillére is nagyon fontos, tehát a, szo- a szociális alapnak ezeket a kérdéseket is mindenképpen figyelembe kell venni, de az ajánlásokban is ennek meg kell valósulnia. Ennyi és várom a kollégák módisítóit. Reméljük, hogy olyan megoldás születik majd a végén, ami mindenki számára elfogadható. Köszönöm. Thank you very much. The last... Köszönöm szépen. És most a módosítók határideje, ez pedig nem más, mint szeptember 14-e déli 12 óra. Tehát szeptember 14-e. Ez elfogadható mindenki számára? Rendben van, tehát akkor szeptember 12 4-e déli 12 óra lesz a módosítók benyújtásának a határideje ehhez a véleményhez. Most pedig folytassuk a munkát a következő véleménnyel, amely az Európai Hálózat finanszírozási eszköz létrehozásáról szól. Ez az eszköz a munkahelyteremtést segíti elő, elő a közlekedés, az energia, illetve a távköztésbe való beruházás segítségével. Így ebben a jelenlegi javaslatban a bizottság további finanszírozási lehetőségeket szeretne nyújtani, illetve a hatáját bővíteni ennek az eszköznek az 55-ös cikkért, amiben az ITRE és a TRAN bizottság az illetékes, a mi szakbizottságunk pedig úgy döntött, hogy véleményt fogalmaz meg ehhez, és Piotrowski úr a jelentéstevő. Nem tudom, hogy ki fogja bemutatni ezt a jelentést. Azt hiszem, várnunk kell egy pár percet, mert Piotrowski úr úton van egy másik szakbizottság túl jön át ide hozzánk, úgyhogy egy pár perc szünetet fogunk tartani. Hadd mondjam el közben, hogy a módosítók benyújtásának a határideje ehhez a jelentéshez szeptember 7-e, péntek, 12 óra, tehát egy hét áll mindenki rendelkezésére. Az illetékes bizottság ütemtervét tiszteletben kívánjuk tartani, ezért októberben meg kell szavaznunk a regi véleményét, ezért ilyen szűk a módosítók határideje. Tehát ez, ahogy mondottam, szeptember 7-e, és akkor egy pár perc szünet következik. Piotrowski. We are waiting for the rapporteur. Továbbra is várjuk a jelentéstevőt, illetve a jelentéstevőket. The points. Okay, ladies and gentlemen, we can continue our work. Készen, folytassuk a munkánkat. Elnézést kérünk a, a rövid szünetért. Ennek oka az volt, hogy a tevünk. Petrovski úr, aki a következő jelentést viszi, illetve a véleményt viszi, másik szabizottságülésen szerepelt, ám most itt van, folytathatjuk a munkát. Következő napi rendi pontunk a Connecting Europe Facility létrehozása. Bemutattam már az új javaslatot, és az ITRÉT és a TRANT a vezetőbizottságokat tájékoztattunk, tájékoztattam már, az 55-ös szab cikk szabály szerinti szakbizottságokat a munkánkról, a Regiszak Bizottság részéről kijelöltük a jelentéstevőt, a véleményfogalmazóját, és a módosítóbenyújtások határideje is megállapításra került szeptember 7-e péntek dél. Most pedig megadom a szót Petrovski úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a titkárságnak, az együttműködést, amelyben segítették a jelentés vagy a vélemény megírását. Nagyon fontos eszköz a Connecting Group nem csak a TNT általában, hanem a mobilitás, méghozzá áldozatok nélküli mobilitás, valamint az alacsonyabb kibocsátások célja. A véleményemben rámutattam arra, mennyire fontos a tiszta szén technológiák alkalmazása is, a szén gázzá alakítása, amely üzemanyag, folyékony üzemanyaggá is alakítható, és a vízi útvonalak alkalmazása, amely környezetbarát módon is megoldható. Prioritásokat is meg kell persze határoznunk, a határon átnyúló mobilitásban és a határmenti térségek sajátságos problémáját is figyelem előtt tartva. A finanszírozás mindig gondot jelent. A bizottság jelezte, hogy a új költségvetés tárgyalása elkezdődött. Többféle alapból állítják majd össze, ez különösen a, a kohéziós alapból. Nagyon sok tagállam aggályom, aggodalmat fejezte ki ezzel kapcsolatban, sőt, jelentették azt is, hogy nem szeretnék csorbítani az alapokat, a már működő alapokat. És ez az én véleményemben is megjelenik. A Transzakbizottság anyagait olvasva és látható, hogy most alakul a téma. A néppárt képviselő is beszélt róla, Telicska úrral tárgyaltunk erről, meg a szocialistákkal is. Tehát a változások ugyan alakulóban vannak, és jókor írtuk ezt, ezt a véleményt, és várom is a megjegyzéseiket a teendők tárgyában, és szívesen szeret, beépítem ezeket az anyagba. Köszönöm szépen, most az eladók és mit képviselő. Köszönöm. Szeretném megköszönni először is a jelentéstevő munkáját, a TRAN szakbizottság részéről és érezhető, hogy a néppárt és támogatja ezt a anyagot. Két pont, amelyet tevő is felvetett, én is hangsúlyoznám ezeket még egyszer először is. Említették már, hogy a szén folyósítás technológia fontosságát hangsúlyozta, ami a klímaváltozás elleni harcban is fontos lehet, hogy a szén megfelelő felhasználás és tudjuk, hogy a Shell az első nagy finomítót megépítette, sajnos nem Európában, hanem Katárban e technológia továbbvitelére. Nagyon érdekes ez a technológia, hatalmas potenciált rejt magában, különösen a CO2 kibocsátás csökkentése tekintetében lehet nagyon fontos, és a stratégiai függőséget is csökkenti, a földgáz és olajtermelő országoktól való függés csökkenti részünkről az EU költségvetési politikája kell, hogy tükrözze tehát ezeket. Ugyanakkor a technológiai semlegesség nem kiemelhető. Európában minden országnak más és más forrásai vannak, és az energia mixe más. Vízenergia, szélenergia és egyéb energiahordozók különféle mixével működik. A bizottság a CEF kohéziós pénzének 30%-át megnyitná a verseny előtt. Az Költségvetési Ellenőrzési Bizottság 100%-os követelést fogalmazott meg, ám a nagy sebességű hálózatokra vonatkozó tanulmányok, meg eh, a regionális eh, repterek és egyéb eh, projektek vizsgálatát is figyelembe kell venni, finanszírozási igényeket felmérve a hatékonyság kell legyen a, a meghatározott cél az adófizető pénzével való megfelelő gazdálkodás érdekében. A kohézió témájára vonatkozóan a CEF pozícióját meg kell állapítani, és a módosítók, amelyek a hétvégig befutnak majd, nyilvánvalóan ezt is célozzák, és a regionális szakbizottság részéről megfogalmazott jelzések remélhetően megfelelően megjelennek majd a véleményben. Harmadsorban pedig, hogy a legutóbbi időszakban is láttuk, némileg, eh, hát, némileg megkönnyítették, amikor a bizottságnak pénzre van szükség, innen veszi el. Holott az a közlekedési rendszerek fontossága nem elhanyagatható, és a eh, gazdasági siker egyik záloga a jól működő közlekedési hálózat. És a szénmentesítés, a CO2 csökkentés, a csökkentéshez való hozzájárulása is hatalmas lehet. A közlekedésnek fontos, hogy egy jó működő, olcsó, környezetbarát közlekedési rendszer jön létre, Európa legfőbb érdeke. Ez, ennek szellemben fogok módosítókat beterjeszteni. Annak érdekében, hogy még javuljon a minősége jelentősnek. Rodriguez Köszönöm szépen. Bosszináró úr kapja meg a szót. Bosszináró úr nevében kapja meg Rodriguez asszony. Igen, köszönöm szépen, Bosszináró úr nevében fogok szólni. Először is hangsúlyozni kívánja, hogy mennyire fontos a hálózatfinanszírozási eszköz, illetve a kohéziós alap. Körülbelül hat évvel ezelőtt jött létre ez az eszköz, és így a kohéziós alapból a CEF-be kerülnek át pénzösszegek, akkor ez egy egyszeri transfer volt a tenté közlekedési hálózat hiányosságait pótolva, de az új javaslatban ugyanígy benne maradt ez a transferjavaslat, sőt, növekedett ennek a mértéke. Hogyha megnézzük a számokat, illetve relatív mértékben nézzük, akkor a kohéziós alap mint egy felére csökkent, de a CEF-hez való hozzájárulása érintetlen. Azt hiszem, hogy erre ki kellene térni, és át kellene vizsgálni ezt a kérdést. Ezért Bosszináró úr javaslatot tesz arra, hogy jelenleg a kohéziós alap transferére ne transferét ne egészítsük ki konkrét számokkal, tehát itt maradjon üresen a rubrika, és majd a CPR tárgyalások során kell megvizsgálni azt, hogy egy ilyen transfer megmaradjon-e vagy sem, illetve végül beszélhetünk majd az összegről. A 4.8-as cikk kapcsán és szólni kíván Bosszinári úr. Hat évvel ezelőtt egy ellentmondásos kérdés volt ez, hiszen az eredeti bizottsági javaslat semmilyen garanciát nem adott a kohéziós tagállamok, tagállamok számára, hogy az átnyújtott CEF pénzösszeget kett ugyanabban a tagállamban fogják fölhasználni. A kohéziós alap közös elbírálás alá esik, a CEF pedig központi irányítású. Akkoriban Bosztináról volt a jelentéstevője a kohéziós alappal foglalkozó rendeletnek, és akkor egy kompromisszum született. Ez szerint az első két esztendőben a kohéziós tagállamokból a CEF-be történő transfereket csak ugyanabban az adott tagállamban lehetett felhasználni. És csak a fennmaradó összegeket lehetett megosztani. Ezt az elvet mindenképpen meg kell tartani, nem tudjuk elfogadni a jelenlegi bizottsági javaslatot, miszerint a források 70%-át kívánják csak így biztosítani. Az előző alkalommal megbeszélt biztosítékot meg kell tartani, és ez nem változhat. Ugyanilyen okból kifolyólag a kohéziós tagállamok jó projekteket tudnának létrehozni, és így teljes mértékben ki tudják aknázni a CEF transfereket. Nagyon fontos azonban a technikai asszisztencia, ennek hatékonynak kell lennie, illetve az adminisztratív eljárásokat egyszerűsíteni kell. Bosszináró úr a dekarbonizáció szó törlésével nem ért egyet. Azt gondoljuk, hogy a szén továbbra is a szennyeződés egyik fő tényezője, és ezért oda kell figyelni arra, hogy itt hogyan fogalmazunk. És végül azt kéri Bosztiner úr, hogy mondjam el, módosítókat fog benyújtani ezen üzenet értelmében. Hát, Mr. Van Miltenborg. Köszönöm szépen, Van Miltenborg úr. Onze shadow, die hier helaas niet aanwezig kan zijn. Ik ben blij met... Eh, én örülök a legutóbb, legutolsó megjegyzéssel a szocialisták részéről, mert én csodálkozom a felett, hogy a jelentéstevő a dekarbonizáció szót felváltaná az alacsony kibocsátással, mint ha a párizsi klíma megegyezés nem is létezne engem abszolút ez, hogy itt tiszta kőszén technológiáról beszélnek. A Connecting Europe Facility-ben az infrastruktúrába szeretnék beruházni, az infrastruktúra pedig lehetőséget kell kínáljon arra, hogy fenntartható módon tudjunk mobilitást szervezni Európában. Ha olyan keretekhez ragaszkodunk, amelyek egyes tagállami szempontok szerint akár ö, fontosak lehetnek, hát nem visznek minket előrébb. Európa egészének kell az előnyöket megragadnia. A, a állami támogatások meghatározása pedig, ugye itt a nemzeti szakpolitikákat finanszíroznak európai pénzzel, és ott tudjuk, hogy nagyon nehéz meghatározni a megfelelő értékeket. Az ilyen telekvásárlások is én, amelyek az infrastruktúrális célból vásárolják, és sokszor a politikai barátok hát látják hasznát ezeknek a beszerzéseknek. Egyes jelentéseket olvastunk, az OLAF és az Európai Számvevőszék is rámutatott erre a veszélyre, ezeket el kell kerülni a legkülsőbb területekre történt utazás. Hollandiának sincs legkülső területe, ám én, én európai politikus vagyok, és tudom, hogy Európa számára fontosak ezek, és összekapcsolhatók az európai integrációval, és Szerintem ezt az utalást ki kéne venni. Nem, nem hiszem, hogy ide illik. Utolsó gondolat, hogy pozitív hangon zárjam. Nagyon gyakran hallottuk azt, hogy egy európai, egy euró ö, kiadásával európai politikában többet tudunk elérni, mint tagállami szinten. És az európai alapokból regionális programokba tett pénzeket a transeurópai hálózatok erősítésre lehetne használni a Connecting Europe Facility erősítésével. És a kohéziós alapokból is egyre több eszköz lehetne ebben a keretben megmozgatni, különösen a határrégiók bekapcsolásával, amik hiányzó infrastruktúrális uh, missing linkek, tehát hiányzó láncszemek kiépítésével és a Connecting Europe Facility és a transeurópai hálózat lehetne ennek az eszköze. Nem csak pénzeket kell ebbe tenni, nem csak a, a hálózatokba, a hálózatokba, hanem az átfogó hálózat kiépítésébe is, mert ennek regionális jelentősége felbecsülhetetlen. Én is be fogok terjeszteni módosítókat ez irányban, az MFF-re való kihatással is, és egy euróval többet tudunk elérni Európában, mint tagállami szinten, ha így módon megfelelő keretekben gazdálkodunk azzal. Reintke. Köszönöm szépen, Reintke asszony és Demátó asszony nincsenek itt, úgy látom, ők árnyékrendezéstelők lettek volna. Más valaki esetleg Olbricht túl parancsoljon. Két észrevételem lenne, ha megengedik. Egy. Bostinár úr javaslata hogy üresek maradnának a rubrikák, nos hát ez lehet, hogy nem vág egyben más dolgokkal. A költségvetési szakbizottságban ugyanis, és ezt a bizottság kezdte, mert hogy a bizottság mutatta be ezeket a tagállami borítékokat az első körben, most pedig az MFF köztes jelentéséről beszélünk, és jó lenne, hogyha egyéb szakbizottságok, például a regi szakbizottság konkrét számadatokkal készítenék el a javaslatot. Ez, erről kell majd októberben szavazni, mint a parlament első javaslatáról, és ezt nem lehet üresen hagyni. Ebben a számok lesznek. Ez lenne az első dolog. Nagyon az, fontos az is, ami elhangzott, hogy a kohéziós alapokat más elvek más elvek finanszírozzák. Nem, itt nem erről van szó, hogyha átutalnak egy összeget, az, annak búcsút mondhatunk, azt már elköltötték. Ne, itt nem közös kezelés alatt álló alapokról beszélünk. Még egy dolog, ha ezt, ha ezt megértjük, akkor jól működnek a dolgok Brüsszelben, és ez egy olyan dolog, amit egyszer megígértek már nekünk. A cél, az elképzelés az, hogy meg kell tartani a kohéziós finanszírozást. Még egy dolog, a bizottság javaslata értelmében 14 százalékkal csökkentenik a kohéziós alapokat, ami a bizottság szerint ez természetes szint. Viszont nagyon sok mindent a kohéziós alapból átcsorgatunk a CEF-hez. Tehát kevesebb pénz van a kohéziós alapban, de ezt is átáramoltatjuk a CEF-be, ez egy fontos dolog. Még egy harmadik észrevétel, ami a tiszta szenet illeti, ezt nem szabad teljesen figyelmen kívül hagyni. Tudom, hogy ez elveiben a Párizsi megegyezés ellen szól, de figy- gondoljunk például arra, hogy Helsinki-ben szénfűtés van, Úgyhogy időnként el kéne azon gondolkodni, hogy milyenek az új technológiák, főleg azon országokra vonatkozik ez, ahol, ahol szén alapú a gazdaság. Mondom, nem szabad valamit azért kizárni, mert Párizsban nem erről beszéltünk, gondoljunk az új technológia, a tiszta technológiákra is. Fanny szerű, rövid. Csak nagyon röviden, ez kapcsolódik ahhoz, amiről legutóbb beszéltünk. Beszéltünk az átutalásokról arról, hogy mi a tisztességes részletés is. Hogyha kisebb a torta, akkor nem lehet nagyobb a torta szeletünk, mert megtörik az egyensúly. A három évet itt elfogadtuk a szakbizottságban és az egész parlamentben és eredményeket is hozott ez. Mert hogyha nem tudjuk, hogy milyen prioritásokat választunk ki, viszont körbenézhető, megnézhetjük a szomszédok mit csinálnak, akkor az segít. És a központilag a központilag kezelt alapok jól működnek. Vagyis alapvetően ez egy vegyes rendszer, jól működik, érdekes a dolog, de egyértelmű. Az egyértelmű, hogy nem beszélgethetünk a nem tisztességes részesedésről, mert akkor itt zendülés lesz. Jó. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság következik, nem tudom, hogy ki fog hozzászólni a nevükben. DG Move, ugye? Jól látom. Parancsolj. Igen, igen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönet a jelentéstevőnek és a vitában, többi, vitában résztvevő többi képviselőknek. Nézzük először a klíma szempontokat. Azt javasoltuk, hogy a hosszú távú költségvetés összességének a 25 százaléka legyen klímaváltozással kapcsolatos, mert azt gondoljuk, hogy a összességében a CEF az 60 százalékra, eh, CEF-nek 60 százaléka foglalkozna ezzel. Nos, nagyon fontos az, hogy a dekarbonizációt továbbra is figyelembe vegyük, és nem szabad a tiszta szént figyelembe venni. Egyébként az energia létrehozással nem igazán foglalkozik a CEF, úgy általánosságban, hanem a energia áttétellel foglalkozik. Nézzük a bizottsági borítékot. Most a jelenlegi az nagyon jól működik. Teljes mértékben kihasználták. Minden tagállam majdnem teljesen föl tudta ezt használni, csak két tagállam van, akik néhány millió hián nem tudta teljes mértékben felhasználni ezt az összeget. Látjuk, hogy a fellépések hogyan haladnak, a use it or lose it elv érvényesült, hogy ha egy program nem működőképes, akkor a pénzt vissza kell tenni a borítékba, és nyilván ezt a többi kohéziós tagállam kapná. Ezt az elvet meg szeretnénk tartani, meg akarjuk tartani a három éves szabályt is, a use it or lose it is. Egy kis különbség van. Versenyezni kéne ezekért a jogokért. Mert szerintem nem csak az a kérdéses, hogy mennyi pénzt fogunk félretenni, hanem az is nagyon fontos, hogy határon átnyúló projektek legyenek ezek. Hogyha vannak tagállam, hogy a tagállami borítékaink vannak, akkor ebből tagállami projektek születnek. Viszont, hogyha egy része hogyha ezeknek a projekteknek akár az egy részét versenytárgyává tesszük, akkor így lehet biztosítani azt, hogy a határon átnyúló projekteink is legyenek. De nyilván nem, azt sem lehet elérni, hogy minden versenytárgyát képezze. Még egy dolog, a legkülső régiók. Bizonyára tudják, hogy külön szeretünk volna utalni a CEF rendeletben arra, hogy ezek a régiók is részt kell, hogy vegyenek a programban. Eddig a részesedésük nem volt megfelelő, úgyhogy fontosnak tartjuk, hogy utaljunk rájuk, hogy ne tűnjenek el, hogy ők is részt vehessenek. Ezért sajnálnánk, hogyha ezt az utalást kivennénk Számunkra fontos, hogy ez megmaradna, hogy megmaradjon, hiszen az ő infrastruktúráikat, közlekedési infrastruktúráikat is fejleszteni kell. Köszönöm. Piotrowski úr, lezárna a vitát. Köszönöm szépen. Köszönet. Köszönetet szeretnék mondani az összes hozzászólónak. feljegyeztem az összes észrevételüket, és mindent megteszek annak érdekében, hogy a lehető legtöbb javaslatot figyelembe vegyek majd a véleménytervezetben. Nem szeretnék most minden részletre kitérni, de szerintem, a, szerintem kompromisszum képesek ezek a javaslatok. Ami a külső terület, legkülső területeket, illetve a határterületek illeti itt a legfontosabb az, hogy meglegyen a kompromisszum, persze máshol is nagyon fontos, hogy ez lehetővé, hogy lehetővé váljon. Köszönöm szépen, még egyszer elmondanám, hogy szeptember 7-én déli 12 óra a módosítók beterjesztésének határideje. Haladjunk tovább. Következő napi rendi pontunk. Időközi jelentés a 2021-2027-es időszakra vonatkozó több éves pénzügyi keretről szóló időközi jelentésről van szó. A parlament álláspontja a téma. Vónur, az előadónk a budgethoz tartozik ez, tehát egy költségvetési kérdés alapvetően. Ha minden igaz, akkor négy e, e, jelentéstevőnk is van a budgetban, Oblik az egyik, Reméljük, hogy október 8-án, 9-én szavazhatunk. Éppen ezért szeptember 10-ig meg kéne kapni a módosítókat déli 12 óráig. Most viszont Vón úr következik, kérem, hogy ismertesse ezt a véleményt. Köszönöm szépen. Jó, tudjuk, ez MFF az jóvágyási eljárás tárgya, így módon egy köztes jelentést írhatunk, hogy a parlament megfelelő érvelése rendelkezésre álljon. Ilyen együtt négy jelentéstevőnk van, ilyen az egyik legfőbb jelentéstevő. A jelentésem tartalmát elolvashatják, nem akarom most részletesen ismertetni, de a parlament álláspontjára utalnék, amelyet ez év márciusában fogadtunk el, és annak alapján íródott az általános módszert. A cél az, hogy az MFF az 1,3%-os GNI szinten maradjon, a strukturális politikák tekintetében pedig megőrizzük a mostani program időszak envelopját folyóárakon, számítva, és a parlament prioritásai fennmaradjanak. a kohéziós politika számítójéken az ERFA és a kohéziós alap 2017-ig a parlament javaslatai alapján 272 milliárd euró lenne, megosztva a két-két alap, az ERFA és a kohéziós alap között. Talán látták a jelentésemben, nem osztottam ketté a dolgot, a kettő között nem végeztem különbséget, de a bizottság a 75 milliárd, az jelentősen csökkentette 41 milliárdra a Költségvetés Bizottság talán azt kéri majd a reggitől, hogy vizsgálja meg a e megosztás lehetséges miben létét, meg kell vitassuk majd a kollégákkal, és módosítókat tudunk beterjeszteni majd, ha eldöntöttük az ERFA és a kohéziós alap között milyen megosztást javasolunk. Megnéztük az ESA borítékot is, a mostani allokációt, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés prioritását figyelembe véve átalakítva azt, és csökkentettük az interreg, csökkentenék az interreg borítékát a bizottság javaslata. 2,5%-nál határoztam meg. A nagyon sok vita tárgya a szakbizottságban. a program, amelyre a bizottság egy támogatást javasolt a következő MFF-ben, és egy új eh, eszközt javasol a támogatási program végrehajtására. Én a mai javaslatomban azt eh, írtam, hogy mindezeket az az új eszközre javasolt összegek máshol jól, jobban elköthetőek, a kohéziós politikában például, de az interekben és az eszában is jobban el lehetne költeni ezeket a pénzeket. De hát ezt a kérdést majd képviselőtársaimmal kell megvitatni, nagy, nagy viták tárgya ez. Nekem megvan a javaslatom, de várom a reflexiókat ezzel kapcsolatban. Végül elnök asszony, említettem az Európai Szolidaritás Alapot, a parlament állás állásfoglalásának megfelelően, majd márciusban alakult ki 600 millióval följebb. 600 millióról 1 milliárdra vinném fel a plafont. A kollégáim akkor ezt üdvözölték, az Európai Parlament álláspontjában is ezt tükröződött márciusban. Elég gyorsan forognak a dolgok e körül, és már csak ezért is szeptember 10-ére e, tenném a módosítók benyújtásának határidőt, ami jövő héten lesz. Köszönöm, kérem, hogy az árnyékeladók segítsenek, mert nem nagyon tudom, hogy ki szólalna fel néppárt részről Fanniszterő úr, hogy válaszoljak a kérdésére. Marisiro, francia kollégánk, az árnyék előadónk, Csörülök, hogy nem franciál hozta a szöveget, ennek már önmagában nagy elő nekem, vagy egy kicsit döcögős a tudásom. Hagy adjak betekintést. Egyetértünk jelentéstevő, mert ha van valaki, aki közel a valósághoz, és tudja, hogy mire van szükség itt, az éppen Vogan úr. Mert évek óta ö, fog, ö, dolgozik a Költségvetési Bizottságban is, meg a Régiós Bizottságban is, nincs, ez, ez egy kiváló kombináció. És ha megnézzük a jelentését, hát voltaképpen minden benne van, különösen a parlament által megfogalmazott igények, az 1,3%-os költségvetési szint. Úgyhogy itt ugyan, ugyanaz a, a megközelítés, amelyet mi követünk. És az is fontos, hogy ne legyen különbség a az új változások és hagyományos szakpolitikák között. Ugye ezek nem elhanya, el, el, idejét, idejét múlt régi szakpolitikák, hanem arról van szó, hogy némi kiigazításra van szükség egyes szakpolitikákban. És az a tény, hogy volt erről már vita, és a hetedik kohéziós jelentésben is megjelent ez, mutatta számszerűleg is, hogy mi a hozzáadott értéke a szakpolitikáknak, a zöldebb Európa, az okosabb Európa és a gazdasági növekedés munkahelyteremtés Európája irányában. Tehát ez a fő üzenet megfogalmazódik a véleménytervezetben is, <clears throat> és az előbb említett kohéziós finanszírozási csökkentések. Tárgyában is beszéltünk erről már. <clears throat> Ez tehát az általános meglátásom, ma pedig megvitattuk az Interreg jelentés első tervezetét, ott is láttuk, hogy szükség van arra, hogy megnöveljük az Interreg kiadásait. Ezt egyetértünk, ez jó alap, és hát némi módosítóval még tovább siszolható a dolog. Thank you very much on behalf of... Köszönöm szépen. Az ECR részéről nincsen senki, és az ALTE részéről pedig Katainen képviselő következik. Köszönöm szépen. Raportoja. Először is szeretnék köszönetet mondani Vón úrnak, a jelentéstevőnek, Mm, ismét nagyon kiváló munkát végzett, úgyhogy köszönjük szépen. A Költségvetési Bizottságban együttműködtem Vónóral, együtt dolgoztunk, és azt mondhatom, hogy egy hullám hosszon vagyunk, úgy gondoljuk, hogy jó irányban haladunk. meg kell néznünk az épületpolitikát, a renovációt, illetve az ezzel kapcsolatos forrásokat. Ezen kívül a fenntartható növekedésre kell forrásokat szánni az ENSZ milleniumi céloknak megfelelően, és szerintem a környezetvédelmi célok is nagyon fontosak, értékesek, ezeket is követnünk kellene. Elnök, köszönöm szépen, Ropé úr! Ačiū E, iš tikrųjų, aš irgi prisidedu prie padėkų pranešėjų. Tikrai. Köszönöm szépen. Én is köszönetet mondok a jelentéstevőnek, aki nagyon fontos és szükséges intézkedéseket irányzott elő, ezeket támogatja a statisztika is. Hogyha sikerül mindezt megvalósítani, akkor bizony egy nagyon jó dokumentum születik majd, és reménykedhetünk abban, hogy valóban hatalmas ugrás történik majd az európai kohéziós politikában. Mindemellett még vannak kiegészítő gondolataim, Tudom, hogy a bizottság is benyújtott javaslatokat, remélem, hogy erről is szó esik majd. Litvánia, illetve más országok 2016-ban hoztak egy döntést a régiókra vonatkozóan. Ennek a döntésnek az volt a lényeg, hogy megváltoztatják politikájukat, és tovább, a továbbiakban nem egységes régióként jelennek meg, hanem a különböző régiókra testre szabott politikákat alakítanának ki. A 2017-ben a bizottság támogatta ezt a döntést, később 2018-ban, amikor az új administratív kiosztás megszületett, akkor a benyújtott javaslatok a régi regionális struktúra alapján születtek meg, ezek tehát már nem érvényesek. Ezért egy javaslatot fogok benyújtani. Az új regionális kiosztásra vonatkozóan például a NAC 2 régiók 2016-ban, 2017-ben jöttek létre, nos ezeket is most már figyelembe kell venni. hiszen most állami szinten születnek a döntések egységes régióra vonatkozóan. És így az államok közötti különbség csak növekszik. Remélem, hogy meg lesz a kellő rugalmasság, és valóban ezeket a régiókat megfelelő szinten figyelembe veszik majd. Tehát a NAC 2 régiók új régióként jelennek majd meg. Támogatom a kohéziós javaslatot, illetve a hálózatfinanszírozási eszközt is. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Vermintából úr kapja meg a szót. Ja, dank u voorzitter. Eh, heel kort. Ehm, köszönöm, elnök, köszönöm. Nagyon röviden. A, az ALDE egy részében beszélve az MFF-ről szóló vita tárgyában, én személyesen a kohéziós alapra vonatkozó és a kohéziós alapra vonatkozó magyarázattal nem teljes mértékben értek egyet. Én az Európai Bizottság javaslatát illetően szerintem realisták kell legyünk. Nem szabad mindig az Európai Parlament részéről a konzervatív módon a múlthoz ragaszkodni, hanem az MFF-et úgy kell alakítani, hogy a modern idő kihívásaira adjon választ. És a kihívások nagyon mások most, mint mondjuk 7 vagy 10 évvel ezelőtt voltak. Ezért kell elfogadnunk azt, hogy változat, javításokra van szükség, és elégedetek lennünk akkor már, hogyha egyes megszorítások csak korlátozottak. A kohéziós alapok esetében Lengyelországban, Magyarországon látható, hogy ö, ö, nagy előrépések születtek, és el kell fogadni azt, hogy a kohéziós alap ö, vagy csökkentik. A Connecting Europe Facility kapcsán már elmondtam gondolataimat. A nyolcas pont a jelentésben, itt a Európában a szociális, szociális társadalmi struktúraváltás fontosságáról szólnak, Ám az európai adófizetők pénzére támaszkodva olyan beruházásokat kell megszerezni, amelyek aztán meg is térülnek, és szerintem elszalasztott lehetőség az Európai Bizottság részéről, hogy a strukturális ö, szerkezetváltás célját jobban kövessük ezek az eszközökkel, és az ALDE a kohéziós politika jövőről szóló pozíciós anyagban ezt megjelölte, mint elfogadhatatlan kitételt. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, a Tória szó ismét. Köszönöm szépen, hogyha megengedi, e, kiegészítenék az elhangzottakat, amikkel egyébként nagyjából egyetértek. Hadd mondjam el, hogy a Költségvetési Bizottság milyen javaslattal állt elő a regi szakbizottság eljárását illetően, illetve a többi szakbizottságra vonatkozóan is. Ahogyan elhangzott, a márciusi parlamenti döntés 1,3 volt, ezt megtartjuk. Ez nem lesz könnyű, nem lesz könnyű ezt fenntartani, hiszen vannak olyan szakbizottságok, amelyek ezt növelnék, a parlament azonban nem kérhet többet, hiszen a tagállamok erre sosem fognak rábólintani. Hiszen számukra már az 1,3 is lehetetlen. Fontos azonban, hogy következetesek legyünk, ezért 1,3 a küszöb, a határérték. A második megjegyzés. A parlament megszavazta azt, hogy a kohéziós politikát nominális szinten tart, tartsuk, a 2018-as szinten. Ez a parlamenti álláspont. Úgyhogy, ha ezt vesszük alapul, és ezt nagy többséggel megszavaztuk, a kérdés az, hogy ezt hogyan lehet számszerűsíteni. A Költségvetési Bizottság előzetes támlázatot adott ki, amely mutatja ennek a döntésnek a következtében megszületett számokat. Tehát megnézzük, megnéztük, hogy mit jelent az, hogyha mai szinten tartjuk ezeket az összegeket. Azonban a Költségvetési Szakbizottság nem válthatja fel a regi szakbizottságot a tárgyalások során, tehát a Költségvetési Bizottság nem döntheti el, hogy melyik alaphoz kerüljen több és hova kerüljön kevesebb. A kohéziós borítékot tehát megtartjuk, és azt, azt várjuk a Költségvetési Bizottsági jelentéstevőtől, hogy eljöjjön hozzánk, és azt mondja, hogy szerintünk ez és ez lenne a legjobb a kereteken belül. Tehát ez egy politikai kérdés. Az érdél, e illetve a kohéziós alap, valamint az ESF plusz viszonyát így kell kialakítani. De ezt nem a Költségvetési Bizottság fogja megtenni. Ez olyan, mintha a költségvetés döntene mindenről, a Horizon 2020-ról, a mezőgazdaságról, és így tovább. Nem. A döntés megszületett, hogy az 1,3-et megtartjuk, illetve a a kiadások szintjét megőrizzük. Pontosan ezért nagyon fontos Derek Wun jelentése a következő MFF tükrében. Célunk az, hogy októberben szavazunk a Költségvetési Bizottságban erről a jelentésről, és novemberben kerülne plenárisra. Tehát itt a parlament politikai álláspontjáról van szó, és utána meglátjuk, hogy mi lesz a tanács politikai álláspontja. Hát ez még egy nyitott kérdés, de a saját döntésünk az az, hogy novemberre megszületik a javaslatunk. Tehát a vonjelentés, ez nem egy általános jelentés, hogy legyünk gazdagok és egészségesek, hanem egy nagyon is konkrétumokba menő arányokat vizsgáló jelentés. Köszönöm. I will support Mr. Köszönöm, Olbricht úr. Von urat én is támogatom. Abban, amit mondott, nagyon fontos, hogy meglegyen a mi árnyék aki tudna lobbizni Tudja, hogy esetleg, hogy mikor kerülne ez a plenáris? No, november? November első? Igen, igen, úgyhogy ma, meg kéne, ma legalábbis ma ezt gondoljuk, hogy sietni kéne, de ne felejtjük, a tanácsnak októberben sok dolga van, mert Brexit ügyben döntenie kéne, minden mindenhez kapcsolódik. A lényeg az, hogy a parlament úgy döntött, hogy a mi javaslatunkat az 1.3-at novemberben fogjuk beadni, és utána, hogy mit csinál a tanács, az ő dolguk. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a pontosítást, most pedig az Európai Bizottság következik. Gilent úr, parancsolja. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hadd mondjam el azt, hogy mennyire örülünk annak, hogy Vón úr és az egész szakbizottság így gyorsan dolgozott. Csak így lehet a gyors tárgyalást megoldani, és közben pedig az MFF-et megoldani jövő tavaszra. Ami a kohéziós politikát illeti, az ez, erre vonatkozó megközelítést tudomásul veszem. A bizottság és a parlament nyilván egész más kiindulási alappal dolgozik, és erről máshol kell majd egyszer megütközni a véleményeknek, de én úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslat nagyon kiegyensúlyozott összességében, figyelembe vesszük a politikai prioritásokat, amivel az uniónak szembe kell néznie. Rope úr feltett egy kérdést a regionális dimenzióra vonatkozóan, tehát a közös politikának mi a regionális dimenziója. Itt azt emelném ki, hogy két dolgot kell itt figyelembe venni. Az egyik, az első azra vonatkozik, hogy a, az allokációknál a számításokban mi a regionális dimenzió, a második dolog pedig az, hogy a programok megszervezése hogyan történik ebben, hogy ennek meg a regionális dimenzió. Nos, ami a második témát illeti, alapvetően nagyon nagy, a, nagyon nagy rugalmasságot biztosítunk a tagállamoknak, úgy alakítják gyakorlatilag ki a programokat, ahogy akarják. Eddig a NAT 3 szint volt a leggyakrabban használt szint, de ez nem volt előírás. És az egyszerűsítés kedvéért a következő időszakban, tervezési időszakban már ezt sem, ezt sem javasoljuk, tehát bármilyen szinten meg lehet ezt tenni. Ami pedig a számítási alapot illeti, itt egy fontos, de egyszerű dologról beszélnem kell. A, nagyon fontos az, hogy legyen egy létező statisztika. Statisztika csak akkor van, hogyha a régiók már egy ideje működnek, tehát így lehet csak a statisztikákat biztosítani, hogyha egy régi egy adott kérdésben aktív. Hogyha egy nap létrejön egy új régió vagy egy tagállamban, akkor nyilvánvalóan a bevezetés napján nem lesz meg a statisztika. Erre a régióra vonatkozóan. az új regionális, regionális kategóriák esetében ilyenkor a tagállamnak kell a statisztikákat létrehoznia. Májusban az volt a javaslatunk, hogy a bizottsági javaslat idejére vonatkozó statisztikát kell használni. Ahol van statisztika, azt használni kell. Itt is van differenciáció a regionális dimenzióban, a, egyrészt a számításoknál, másrészt pedig a programozásban. Még két dolgot hadd emeljek ki. Egy, a vélemény tervezetben többször is utalnak a kohéziós alap finanszírozásának csökkenésére, és egy képviselő korábban utalt arra, hogy ez kapcsolódik ahhoz, hogy a bizottság azt javasolta, hogy ne legyen a kohéziós alapnak egy új mesterséges inflációja az új tagállamokra vonatkozóan. Az elmúlt években ezt láthattuk. A kohéziós alap ezen, ezen új tagállamok esetében, tehát a 2004 után csatlakozó állam, tagállamok esetében a minimum az az egyharmad volt, és ehhez azt írtuk elő, hogy legyen egy minimum beruházás, infrastruktúrális beruházás és 15 év tagság után arra jutottunk, hogy ilyen megközelítésre most már nincs szükség a összegek kiszámolása, kiszámításánál, így aztán közvetlen módon számítjuk ki magát az allokációt, és aztán a tagállamok ezzel, ebből, ezzel számolnak. Tehát nem arról van szó, hogy mi lecsökkentenénk a kohéziós alapot, a módszertan megváltozásának következménye ez, ugyanis jelen, ezen túl az allokáciában már nincsen minimum szint. Még egy dolgot hadd emeljék ki, társfinanszorozási ráta. Gyakorlatilag megismétlem azt, amit korábban már elmondtam az interrégia kapcsolatban. Minél magasabb az EU-s társfinanszírozási arány, annál kisebb a volumene a teljes beruházási csomagnak. Ennyire egyszerű a dolog. Minél többet kérnek az EU-tól, és minél kevesebb a tagállamtól, annyival kevesebb lesz az egész projekt költségvetése. Véleményünk szerint ezt is ki kell emelni és ezért fontos az, hogy alacsonyabb legyenek az EU-ra vonatkozó társfinanszírozási adatok, mint a korábbi programozási időszakban. Köszönöm. Köszönöm. Von úr, lezárná? Köszönöm, kollégák, a hozzászólásokat. Azt hiszem, általános támogatást érzékelhetünk, és köszönöm Fennészter Roy és uraknak és Katajnon asszonynak Rope képviselés bár javaslatokkal egésztenék ide támogatja a főcsapás irányt, és a vélemény módosító, módosításán ezek alapján szeretnék majd dolgozni, nem tudom, a költségvetés konkrét tárgyában, vagy a CPR lesz a fő változás iránya. Fán Miltenburg úr a tagállami allokációkat említette, és a bizottság ebeli megállapítását. Nem tudom, hogy Műszakbizottságunk hivatott-e a tagállami allokációk megvitatására, hogy 15 vagy 20 százalékos csökkentést kapjanak. Ezt szerintem mi ne vitázzunk erről, bár része a vélemény témájának. A strukturális reformok programokról lesz vita, és Van Nültenburg úr, tudom, nagy, nagy támogatója ennek, úgyhogy szerintem a megfogalmazást majd kialakítható úgy, hogy elfogadott legyen mindenki számára. Ezek tehát a legfontosabb kérdés, amelyeket helyre kell tegyünk a véleményben. Jannal bizonyos döntéseket kell majd hoznunk, politikai és pénzügyi döntések előkészítésében az ERFA és a kohéziós alap közötti megosztás tárgyában és a Költségvetési Bizottság számára meg kell határoznunk a mi véleményünket, hogy segítsük az övéket. És a strukturális reformprogramok témájában pedig a általam javasoltakat vagy elfogadják a kollégák, vagy más nézetek fogalmazódnak meg. E módosítókkal kell tehát dolgoznunk, de azt megelőzően még viták lesznek majd a módosítók benyújtásának a előtt a kollégákkal. Köszönöm! Köszönöm, csak emlékeztem őket, hogy a módos benyújtásnak határideje Szeptember 10-e déli 12. Folytatjuk most következő napi rendi pontunkkal. Első eszmecsere az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Kóziós Alap tárgyában. Kuszulinu úr a jelentéstevő. Az ERFA és Kóziós Alap javaslat dátuma május 29-e, a regében a bizottság június 20-án mutatta be, és ezzel indult az Európai Parlament jogalkotási munkája ebben a témadossziéban. Kocsolinu úr került kijelölésre jelentéstevőként, a mi szakbizottságunk a vezető ö, bizottság, a jelentéstevő már több előzetes találkozót szervezett, köszönöm szépen ezeket, Ma pedig a témadosszéval kapcsolatos első gondolatait ismerteti majd velünk. Jelentés tervezetét október 8-án, 9-én mutatja be majd a szakbizottságnak. szóljon úr, öné a szó, parancsolja, mutassa be az anyagát. Sí, grazie. Mm, Köszönöm szépen. Ez a téma nyilvánvalóan kapcsolódik azokhoz a témákhoz, amikről az imént beszélünk, illetve a jövőbeli költségvetéshez. Egyértelmű tehát, hogy ezek a témák keresztezik egymást. Nos, megpróbáljuk novemberig ezt az anyagot befejezni. Nem lesz egyszerű, nagyon-nagyon sűrű lesz a ütemterv, azt gondolom, a következő napokban, hetekben, hónapokban de szükség van erre a magas sebességre, csak így lehet időben elindítani a kohéziós politikákat európai szinten, de természetesen nagyon fontos, hogy jó minőségű munkát végezzünk. Ismerjük a kontextust, tehát a rendelet egyébként nagyon kevés cikkel rendelkezik, Alapvetően egy általános vitáról van itt szó. A cél egy részt, az egyszerűsítés, hogy a tagállamok számára a mozgás tér a marzsokkal kapcsolatban nagyobb legyen, és a célkitűzések is valamennyire, valamennyire változnak. A cél az, hogy valamilyen módon a regionális alapok célkitűzéseit harmonizálni tudjuk, egységesíteni, ezt tudom leszűrni a különböző cikkek elolvasása után. Nagyon leegyszerűsített munka, tehát kevés cikk, a témákat, a kérdéseket koncentráltan láthatjuk. Éppen ezért nekünk is így módon kéne valahogyan vált, reagálni a különböző cikkekre. Nem igazán Szeretnék most részletekbe bocsátkozni. Egyébként a bizottsággal, illetve az tevő kollégákkal, a többi kollégával innen a szakbizottságból már, már egyeztettem számos kérdésben, úgyhogy most csak a lényeget emelném ki. Nézzük, hogy mi a javaslat. Kezdjük a kettes cikkel. Öt makrotérség, a különböző beavatkozási területekhez képest. Nos, itt nagyon alapos leegyszerűsítésről beszélhetünk az előző programozási időszakhoz képest. 11 makrorégió volt korábban, itt most 5 lett 21 ágazatban, 5, 5, 21 beavatkozási területen, aztán 23-as cikk, említettem a tagállamok mozgásterét, és rugalmasságát, tehát itt lehet erről olvasni, egyértelműen tagállami tematikákról olvashatunk, illetve az osztályozás is úgy jelenik meg, hogy már nem régiókra lebontva jelenik, nem régiókra lebontva jelenik meg a GDP, hanem tagállami szintre van lebontva a GDP, és szerintem ez gondot jelent. Erről vitázni fogunk. És majd beszélek arról is, hogy így a tagállamok közötti különbséget sem igazán láthatjuk, sőt a tagállamokon belüli különbségeket sem láthatjuk, a különböző régiók közötti különbségeket. Ennyit a hármas cikkről. Négyes cikk. Kiemelném a technikai segítségnyújtás kérdését. Erről szól alapvetően ez a cikk, ezt definiálják itt. És szerintem ebben a témában is egy nagyon komoly vitát kell tartanunk. És természetesen ezen az, ennek azon kell alapulnia, hogy jelenleg mi a helyzet, illetve hogy a közigazgatásnak milyen szerepe van ebben az egészben, hogyan lehet tehát javítani a segítségnyújtásra. Olaszországban például nagyon komoly programokat tartott a bizottság a technikai segítségnyújtással, és ez nagyon sokat segítette a programok kezelését. Szerintem lehet a mellett érvelni, hogy a technikai segítségnyújtásnak ezt a fajtáját meg kell erősíteni ezzel segítve az adminisztrációt. Következő cikk. Itt arról van szó, hogy mi nem tartozik a hatályba. Nos, ezek a kérdések is nagyon vitatottak. Kérdés például, hogy a gördülő állományt ki lehet-e vonni a hatály alól, vagy a kohéziós alapokból ki lehet-e vonni a hulladékok kérdését, vagy mennyire tartozik ide a környezeti fenntarthatóság. Ezt mind-mind pontosítani kell. Erre mind figyelnünk kell. Hetes cikk. Az eredmény jelzőkkel kapcsolatban is nagyon komoly gondolkodásra van szükség. Azt gondolom, hogy ezt még pontosítani kell. És és ezek, ezek lennének a legfontosabb témák. Megpróbáltam csak a legfontosabb dolgokat kiemelni. Én is egyszerűsítek, de általánosságában ebben az igen vékonyka ad, ö, dokumentumnak ezek lennének a lényeges pontjai. A kovíziós alap most először a kohéziós alap az az alap, ami leginkább regionális módon kéne, hogy működjön, és azt hiszem azért ezen is el kéne gondolkodni, hogy ez mennyiben változik. Lenne két általános észrevételem, és itt uh, szeretnék vitát nyitni. A területi dimenziót meg kell erősíteni. Erről többet kell beszélni. Mert még mindig ez az az eszköz, amivel leginkább meg tudjuk szólítani az európaiakat. Tehát a területi dimenzió alapvető fontosságú. Hogyan lehet ezt megelősíteni? a rendelet megerősítése nyomán is a területi dimenziót tehát mindenképp meg kell erősíteni. Komoly elgondolkodásra van szükség. Egyértelmű, hogy a urbánus dimenziónak is meg kell itt jelennie, és ezek a nagy aglo- ez az agglomerációkra is vonatkozik, a nagyvárosokra, a metropoliszokra vonatkozik ez, a közepes méretű városokra is. Tehát az összes városi területtel valamilyen módon meg kell növelni a területi dimenziót. A regionális alap, a szociális alap, a mezőgazdasági politikák, nos, ezeket is jobban kell tudni integrálni, hogy igazi támaszt jelentsenek, például a területi dimenzió van. Még egy általános észrevétel, ez a rendelettel, ez a rendeletre általánosságban vonatkozik, de kapcsolódik ez a regionális alaphoz is. Hát a regionális alapnál egy komoly összegekről van szó, a téma pedig konkrétan a társfinanszírozás, illetve a stabilitási paktum együtthatása. Hát itt is egy nagyon komoly gondolkodást kéne elkezdeni, jó lenne, hogyha mindannyian részt vennénk ebben, mert ez is egy meghatározó, ez egy meghatározó jellegű téma, és mi szeretnénk, hogyha a társfinanszírozást megerősítenénk, hogy a tagállamoknak, illetve a helyi és regionális önkormányzatoknak nagyobb felelősséget kelljen vállalni. A stabilitási paktum, ahogy ezt láttuk az elmúlt években, Ezt, ezt láttuk például Görögország esetében is. Elég kézzel fogható hatása van. Mondom, a régiókat, illetve a tagállamokat kéne nagyobb felelősségvállalásra ösztönözni. Itt magunk között ezen nagyon alaposan el kéne gondolkodni. Ez a program eléggé nagyra törő, Nekünk október 10-ig elő kéne állnunk egy jelentéstervezettel, utána következnének a módosítók, és novemberben le kéne zárni ezt a témát a szakbizottságban. Ez két hónap intenzív munkát jelent. És várom a mostani eszmecserét is, meg az ezt következendő alkalmakat is. Nagyon fontos az, hogy nagy hogy nagyon fontos az, hogy olyan dolgokban, hogy meg tudjunk egyezni abban, hogy mit szeretnénk, tehát egyrészt kompromisszumkésznek kell lenni, másrészt pedig nagyon fontos az, hogy nagy többséggel el tudjuk fogadni ezeket a véleményeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most pedig az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót. Balkerszer Sziszó úr, köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Abból indulok ki, hogy nagyon sokban megegyezek, megegyezik a véleményem Kocolina úr véleményével. A bizottsági javaslat alapvetően elég pozitív, de mint minden esetben azért itt is vannak olyan dolgok, amiket még lehetne pontosítani, javítani, és a cél természetesen az, hogy a szöveget javítsuk. Javasolhatnánk azt, és ezt már megtette a jelentéstevő is, hogy a kettes és a hármas cikket tovább pontosítsuk, illetve a különböző tematikák kiválasztása is nagyon fontos. Egyen, e, egyensúlyra kell törekedni, és így a helyi és regionális önkormányzatok nagyobb rugalmassággal tudnák kezelni ezeket az alapokat, illetve természetesen azt is, azon is el kell gondolkozni, hogy a azt is, azon is kell gondolkodni, hogy a tagállami GDP-ből kell -e kiindulni, mint vonatkoztatási alapból. Vannak olyan témák, amely nagyon sok régióban komoly gondot jelentenek, például a lakosság előrekedése, vagy az elvándorlás, a vidéki, sok olyan vidéki terület van, amely fokozatosan elnéptelenedik és ezek általában nehezen megközelíthető térségek is. Európa manapság ilyen típusú problémákkal is szembesül. Örülnék annak, hogyha ezt be tudnánk venni valahova a szövegben, vagy a specifikus célkitűzésekhez, vagy máshova kéne ezt beszúrni. Aztán hatos cikk, mi nem tartozik a hatály, a hatály alá. Nos, azt gondolom, hogy a körforgásos gazdaság és a, körforgásos és a fenntartató gazdaság a cél, éppen ezért szerintem a hulladékkezelés is egyértelműen ide tartozik. Még egy dolog, az európai városi kezdeményezést is féleképpen be kéne venni, illetve a fenntartható városi fejlődést is, ez talán a 9-es cégbe tartozik leginkább. Köszönöm szépen, Fito. úr. Eh, Presidente, grazie al collega Cozzolino. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Köszönöm Cozzolino úr. Első eszmecseréről van szó, és éppen ezért úgy gondolom, hogy ajánlatos lenne úgy eljárnunk, olyan munkamódszert követnünk, ahogy azt a jelentéstevő javasolta. Alapvetően egyszerűsítésről szól ez a dokumentum, és hát bizonyos dolgokat ki kell javítani, ez is egyértelmű, volt már ilyen a múltban is. És miután forráscsökkentés következik be, nagyon fontos, hogy a hatékonyságot, nagyobb hatékonyságot célozzuk meg. Két észrevételem lenne, és ez megfelelő Godzolino úr logikájának is azt hiszem. Az első észrevételem a közigazgatási egyszerűsítés. Ezzel foglalkoznunk kell. Szerintem ez egy nagyon jó kiindulási alap, de bizonyos dolgokat eh, korrigálni kell. Példa, minden egyes alapprogram esetében minden kezelő hatóságnál kellenek audit tanúsítványok, ilyen-olyan, amolyan tanúsítványok. Szerintem ezt azért bőven lehetne még egyszerűsíteni. És ezt akár az új rendelkezés álló technológiákhoz is lehetne kapcsolni. Sokszor évekig tart, amíg egy ilyen kezdeményezést megvalósítunk, és ez nyilvánvalóan nem tesz jót magának a programnak a második észrevétel, és szerintem ezzel a kérdéssel kapcsolatban nem lehet engedni. Ez egy paradox téma, a stabilitási paktummal való összekapcsolódás. Hogy a tagállami társfinanszírozást a stabilitási paktummal összekapcsoljuk, szerintem ez objektív egy paradoxon. És szerintem ez rosszat tesz az egész programozás hitelességének, mert elképzelhető, hogy van rendelkezésre álló forrás, de valaki mégis elbújik emögé, a követelmény mögé, és ezzel magyarázza, hogy miért nem tette meg kötelességét. Másra, most nem szeretnék utalni más példára, de Szerintem az az alapüzenet, hogy a rendelkezés álló idő alatt a lehető legjobb minőséget tudjunk létrehozni, és jó lenne, hogyha a lehető legnagyobb többséggel el tudnánk fogadni itt a szakbizottságban ezt a, ezt a dokumentumtervezetet, az mindenképpen jót tenne a kohéziós politika jövőjének Európában. Thank you very much. I am the next... Köszönöm szépen, én vagyok a következő árnyék jelentéstevő az ALDE frakció nevében, úgyhogy ha megengedik, akkor én is megosztom önökkel a első benyomásomat. Először is szeretném elmondani, hogy az érdélf, illetve a kohéziós alapokra vonatkozó javaslat egyszerűbb és egyszerűsítettebb, megfelel a szabályoknak, és ezért üdvözlöm a bizottság, bizottság azon jellegű erőfeszítőseit, hogy egyszerűsítse ezeket a szabályokat. Ezen kívül fontosnak tartom, hogy minden régiót lefedjünk. Az ERDF keretében stabil plusz egy százalékos költségvetésünk van, ugyanakkor a kohéziós alapok esetében mínusz 46 százalékkal kell számolnunk, tehát ez jelentős. Figyelembe kell venni a magas hozzáadott európai értéket, illetve azt, hogy milyen előnyel járhatnak ezek a projektek. Ki kell emelni azt is, hogy nagyfogú rugalmasságra van szükség az öt célkitűzés értelmében, amelyek az előző 11 tematikus célkitűzésnek felelnek meg. Ez nagyon fontos, az RDF, e illetve a kohéziós alapok által finanszírozott projektekre vonatkozóan. Oda kell figyelni arra is, hogy centralizált az allokációs elv a tematikus koncentrációra vonatkozóan. Ezt inkább nemzeti szinten, nem pedig a NAT 2 regionális szinten kell megvalósítani a javaslat szerint. Ez, ez egy jelentős változtatás. Ezen kívül üdvözlöm azt, hogy plusz 6%-ot kap a fenntartható városi fejlődés az érdévből nemzeti szinten hiszen a városi kezdeményezéseket támogatni kell, ugyanígy a távol eső régiókat is, hiszen ezek külön kihívás előtt állnak. Szeretnék rámutatni arra is, hogy az 5%-os transfer lehetősége az RTF-ből az új eszközbe az InvestEU-ba, illetve az Európai Bizottság által vezetett projektekbe való transfer lehetősége kiegészíti az RDF, a kohéziós alap, illetve más Európai Uniós eszközök közötti szinergiát, illetve kohéziót. Garantálnunk kell a területi dimenziót ezen beruházások esetében, és oda kell figyelni a nemzeti prioritásokra, érdekekre. Zárásképpen szeretném hangsúlyozni, hogy az indikátorok jobbak, jobban definiáltak, eredményorientáltabbak, mint a jelenlegi programozási időszakban, és ez egy jobb mérést tesz lehetővé, a programok esetében. Készen állok arra, hogy szorosan együttműködjek a jelentéstevővel, és várom a tervezetet, a további módosítókat. Köszönöm szépen! Ez volt az én részem, és most uh, Michel asszonynak adom meg a szót a következő elnék jelentéstevőnek. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony, jelentéstevő. Rövidre fogom, hiszen első alkalommal került terítékre ez a dolog, és a fő problémákat kell kibontanunk. Támogatom azt, hogy nagyobb rugalmasságot és egyszerűsítést célzunk meg. Ebben a szakbizottságban mindig egységesek voltunk abban, hogy ez a legfőbb cél. A regionális és helyi önkormányzatok eh, ajánlásainak megfelelően gondoljuk így. Ám, ahogy korábban, most is nagyon nagy gondnak érezzük a központosítás jelenségét. Én nem nagyon látom be azt, miért kell a jövőbeli prioritásokat az Európai Bizottság és a nemzeti kormányok között kidolgozni és kitárgyalni, és mert kell ezt erősíteni. Én voltak éppen ez sérti a helyi önkormányzatok bevonásának igényét, hiszen a helyi szint meg kell jelenjen, és ezt innen kizárják. Mi ebbe az irányba szeretnénk tovább lépni, abba az irányba, ahol a helyi és regionális önkormányzatok szerepe erősödik, holott most az arra felé megy a dolog, hogy a nemzeti tagállami kormányok szerepköre nő. És ez a problémák meglátásának pontosságát ellen is hat, hiszen a régiók van érzékelhető leginkább ez pontosan. Másodszorban pedig felmerül a tematikus koncentráció kérdése. Mindenek előtt a gazdaság három fő kategóriája nemzeti tagállami szinten szintén problémát jelent. Ez jelenti, hogy az átmeneti régiókban és a szegényebb régiókban a gazdagabb városok a politikai célok csak 15 százalékére kapnak finanszírozást, holott a jobb Európa, jobb hálózatépítés, a polgárokhoz közelébb Európa céljai itt is érvényesek, és bizony háttérbe szorulnak. Saját régiónban is látható ez, Berlin régiójában az integrált városi fejlesztés, illetve a városi dimenzió amely mi szakbizottságunkban külön figyelmet kell, hogy kapjon, és ezeket, éppen ezeket fenyegeti veszély. Az öt célra való öt cél meghatározása révén ugyan nagyobb rugalmasságot élhetünk ki, a mostani megfogalmazásában e politika, a négyes politikai célnak, a szociális Európa és annak alpontjaiban a társadalmi integráció és a bűncselekményekéni fellépés, valamint a fenntartható magas szintű foglalkoztatás biztosítása nem, ebben a formában szerintem nem maradhat így. És a klímacélok kérdése is kicsit hát kevésbé világos vagy ködös ebben a formában, szerintem foglalkozni kell. A mostani rendelet szerint a gazdasági, társadalmi és regionális kohézió céljai, a szabályozási részben ugyan említést kapnak, későbbiekben azonban nem. Holott fontos volna az is, hogy ezek a kiemelt álláspontok figyelmet kapjanak. És vannak aztán még a, olyan intervenciós területek, amelyek ki, ki vannak zárva a támogatásból, például a, a lakásépítés befektetések teljesen kimaradtak. Ez nem olyan jó. És ugyanez igaz a folyékony gázzal üzem, működő gépjárművekről, itt sem vagyunk konzekvensek. És a makrogazdasági prioritások tekintetében is megfelelő módon igyekeztem hangsúlyozni az általam fontosnak tartott pontokat. Ennyire szorítkoznék itt. Sok olyan pont van még, amiről tudnék beszélni, de majd az árnyék előadókkal való együttműködésben fogok ezeknek megfelelő hangot adni, illetve megfelelő módosítók formájában érvényesíteni ezeket. Thank you very much. I don't see Mr. Scarlett. Köszönöm szépen. Uh, Skrájsz urat nem látom. Ropé úr? Igen, röviden, elnök asszony. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy eszmecserét folytassunk, hiszen föl kell készülnünk a dokumentum megfogalmazására. A rugalmasság, az egyszerűsítés, ezek mind nagyon szép és hangzatos szavak, azonban a legfontosabb kérdés az az, hogy mit kell egyszerűsíteni, és ki, legyen ennek a kedvezményezettje? A bizottság, a tagállamok? Lehet, hogy a tagállamok biztosítékokat nyújtanak, a bizottság pedig kialakítja a célkitűzéseket, de ez azt jelenteni, hogy a régiók még komolyabb akadályokkal kell, hogy szembenézenek. Ezért döntést kell hoznunk arra vonatkozóan, hogy mi az, amit helyi szinten kell kezelni, mi az, amit regionális szinten, és mi az, amit központilag. A tagállamok közötti különbségek óriásiak, de ne felejtsük el, hogy óriási különbségekről beszélünk. Ugyanakkor a finanszírozás csökken, természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy megtartsuk a jelenlegi költségvetést, de a többet kevesebből szlogennel állunk szembe, ez pedig azt jelenti, hogy lehet, hogy többet és többet kell felmutatnunk egyre kevesebből. Úgy érzem, hogy a jelentéstevő által elmondottak igazak, helyesek, definiálnunk kell a területi dimenziót, és amikor ezt megtesszük, akkor leszünk képesek arra, hogy a társfinanszírozásról beszéljünk. Például, hogyha ugyanaz a társfinanszírozás létezik egy gazdagabb régióban, egy szegényebb régióban, akkor látjuk, hogy a különbségek a régiók között egyre növekednek majd, ugyanúgy, ahogy ezt a kollégám említette Berlin esetében. 80%-os a társfinanszírozás, azonban a különbség a régiók között óriási. Ez azt jelenti, hogy meg kell állapodnunk abban egymás között, hogy mi, mi a, ter, a területi dimenzió és biztosítanunk kell azt, hogy minden régió előnyre tehessen szert ugye ezekből az alapokból. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Van-e más megjegyzés? Van Nisztelrooy úr. Igen, hogyha megengedi, egy kérdés. Egy kérdést fogalmaznék meg a jelentéstevőhöz. Hogyha jól értettem, akkor azt mondta, hogy október 8-án és 9-én kerül sor a következő eszmecserére, és 10-én pedig bemutatja a jelentést. És utána beszélt a módosítókra, úgyhogy most egy kicsit össze vagyok zavarodva, nem látom az eljárást, hiszen azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne, hogy a CPR-rel párhuzamosan haladjunk, ezt szeptember 27-én mutatjuk be, és aztán átkerül a fordítókhoz. Tehát szeretném ezt átlátni, egyszerűsíteni. Fontos, hogy ez a jelentés ne tolódjon, ne kerüljön egyre később terítékre, hiszen pontosan ez a lényeg gyors, ütős megvalósításra van szükség, már most is késésben vagyunk, illetve késésben voltunk az előző időszakban, és ezért a pénzek lehívása is alacsony szintű volt. Úgyhogy ezt tisztázni kellene. Elnök, igen, válaszolnék a kérdésre. Igen, az ütemterv az az, hogy bemutassuk a jelentéstervezetet október 8-án és 9-én, október 8-án és 9-én, tehát ekkor beszéljük meg a jelentés tervezetet. Most mecserét folytatunk, tehát október 8-a és 9-e, ez körülbelül 10 nappal a CPR prezentáció után van, úgyhogy megpróbáljuk az egyensúlyt föntartani a különböző jelentések között, de nem lehet egy és ugyanazon ülésen tárgyalni a két témát, hiszen ezek nagyon rövid ülések. A tíz nap nem olyan nagy eltérés, úgyhogy azt hiszem így párhuzamosan haladhatunk a két jelentéssel. És aztán ugyanezt az egyensúlyt fogjuk követni a módosítókra vonatkozóan. Megfelel ez így? Rendben, Albrecht úr. Kérem, papíron is megadná a határidőket? Igen, mondja az elnök, rendben. Köszönöm. Én csak megrakadnám az alkalmat, hogy megvitathatjuk a jelentéstevővel ezt. Én a költségvetés részéről, a bizottság részéről írom az ERFA jelentés, és vannak ellenmondásos elemek, amelyeket a regiben is nagyon fontos volna megvitatni először is. Amit mi észleltünk, hogy változik a szakpolitika. Ez egy szakpolitikai változás. Azért gondolom úgy, hogy a regi szakbizottság nagyon világos magyarázattal kéne forduljon az Európai Bizottság tól kérjen magyarázatot, hogy miért változtatja a szakpolitikát meg a bizottság. Persze lehet-e mögött észszerű magyarázat, de azért tudni kell, hogy mi az. Ha idézem, egy, min, egy mesterségesen felfújt kohéziós alap jön létre. Hát ez politikailag rendkívül veszélyes kifejezés ez, hogy mesterségesen felfújt alap. Hát meg kell tudjuk felíteni hogy miért gondolják, hogy mesterségesen felfújt, vagy volt felfújt, és most mitől nem felfújt már. Mi történt? Hogy a kohéziós országoknak címzett kifejezésben változás. Hát itt nem pénzről van szó, az erfát nem a kohéziós országoknak jutatjuk, az mindenki számára megy, míg a kohéziós alap csak a kohéziós országoknak. Ez pedig a Maastrichti szerződés alapján áll. A kérdés tehát, amit fel kell tegyen a regi, és világos választ kell kapjon rá, mert otthon a tagállamokban mindig megkérdezik, hogy miért, kap, miért kapunk 40%-kal kevesebbet. Én értem, hogy most megyünk le a normális szintre, a kérdés felmerül, miért ment léptünk le a normális szintre, és korábban miért nem volt normális. Ezt el kell magyarázni, tudnunk magyarázni, hiszen pontosan a CPR napi rendjében is ez a helyzet, ez a második nagy szakpolitikai változás. A kevésbé fejlett átalakulás és a fejlettebb átalakulás. A 90-ről 100%-ra való átállás abszolút megváltoztatja a szakpolitikát. Értem, hogy a válság után szükség volt lépésekre, ám eredménye az, hogy a legtöbb régió átmeneti szakaszban van. Finnország nagy része átmeneti szakaszban van. A harmadik kérdés, hogy mennyi pénz megy a kevésbé fejlettbe, a átmenetibe és a fejlettebbe. Ezek mind össze vannak kapcsolva, és még az ERFA rendeletnél sem tartunk, még csak a CPR-ról beszélünk. Tehát ezeket tisztázni kell, a fejlettebb, kevésbé fejlett átmeneti között, mert a kohézió csökkentve, a társadalmi változva, a kohéziót változva, a változva rengeteg változás adódik, miközben érdekes módon egyszerűsödik, egyszerűsödik, teljesen más lesz. A réginek pedig tudnia kell, hogy miért más. Nem csak a örülni az, az egyszerűsítésnek. Nem, nem vetem én eleve ezt a gondolatot, de jól lenne átlátni jobban. A másik dolog, és a tematikus koncentrációban való változás, amit a bizottság korábban elmagyarázott. Ugye kétféle regionális elem van, egyik a pénz, a másik a programozás. Ám az a koncentráció, tematikus koncentráció, ami nemzeti szinten megvalósul. Hát megkérdezzük, hogy az voltak éppen mit jelent? Politikai, földrajzi szempontból. Reméljük, hogy egyfajta teritoriális területi jellege lesz, ám politikailag veszélyes, mert centralizációhoz vezethet. Ne hunjunk e fölött szemet. Tehát az Európai Bizottság az rosszul kell működni ebben. És kemény vita lesz erről, kérem, hallgassák meg az egyes szervezetek hozzászólásait, mint a Eurocities, CMR, CPR, ezek szervezetek véleményét, mit gondolnak ők ezekről nagyon ezekről a, a, a piókról. Ezek a fontosak. És úgy gondolom, nagyon komoly vitára lesz szükség a tartalomról. A Régészek Bizottságnak beterjesz javaslatomban, például a tematikus koncentrációban két csoportról beszélünk, és nem háromról. Egyik a kohéziós országok, a másik a nem kohéziós országok tematikus koncentráció. Ez teljesen más, de ha logikus, akkor az emberek megértik majd, ez olyan, mint a városi dimenzió. Az is fontos, és láthatjuk, hogy egyre inkább átmennek, a, a, egyre inkább a, városi városiabb elemek felé mennek a, megy a figyelem a szakpolitikában. És ezt a, az árnyékradókkal is figyelni kell a fenntartható városi cselekvések körében. Szerintem szükség van a régi bizottságban erre a vitára, meg a költségvetési bizottságban is nagyon világos üzenetet kell megfogalmaznunk arról, hogy mi történik most, és miért adódik ilyen sok változás, mi áll ezek mögött, milyen racionális magyarázat. Nem csak, hogy meg kell értsük mi, hanem el kell tudjuk magyarázni otthon. Figyeljetek, ez meg ez, ezért van, ezért meg ezért van. Ha nem tudjuk elmagyarázni, az egy kicsit veszélyes lehet. És hát nem kéne vállalni ezt a kockázatot feltétlenül. Very much. Um, now I'll... Köszönöm szépen. Gilen úr következik ma itt főszerepet vállal, sőt, kizárólagos szerepet, megpróbálja változásokat elmagyarázni. Hónapokig beszéltük a változásokról, de hogyha még nincsenek meg a válaszok, akkor ez már nem változás, hanem veszély. Ön következik tehát a bizottság képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát mi is hónapokig beszéltünk a változtatásokról. Lehet, hogy nem nekem kéne adni a főszerepet, hogyha az üzenet nem megy át. Kocolino úr, szeretnék köszöntet mondani őnek a munkájáért, és köszönöm annak azt is, hogy ennyire nyílt a párbeszéd ebben a témában már több nagyon produktív eszmecserét tartottunk, és ez minden, mindenkinek, mindkét félnek nagyon jót tesz. Több képviselő is kiemelte, hogy a rendelet nagyon rövid, sokkal rövidebb, mint eddig, és a két külön rendeletes megközelítést megközelítésen túlmutat, ez két dolgot egybe, a két különböző alapot, szakpolitikát egybe fogja, úgyhogy ezen is, ennek is vannak következményei, és azt hiszem, hogy ez lenne igazából a válaszom lényege Albrecht úrnak. A változtatás igazi háttere az, hogy valódi egyszerűsítés jön létre, egyrészt tartalomban, másrészt sokkal világosabb lesz a rendület, egyszerűsítés ez a tagállamok, a régiók és az illetékes hatóságok számára, és egyszerűsítés ez a kedvezményezetteknek is, tehát azoknak is, akik az egyes projektekért felelősek. Ez lenne a lényege tehát a javaslatunknak, ez jellemzi ezt a csomagot. Content of this regulation in Ezen rendelettel kapcsolatban konkrétan, és, ez, és erre Kozolinor is utalt, megpróbáltunk velősebben fogalmazni a tartalommal kapcsolatban, tehát hogy miben lehet beruházni ezen alapokon, ezen alapok felhasználásával. Miért tettük ezt? A jelenlegi tervezési időszakban csak 11 tematikus célkütőzésünk van, 40 prioritásunk, beruházási prioritásunk, ezek mind természetesen valid, értékelhető célkitűzések az EU-ban, de ezt nem tudnánk eladni, ezt, ezt nem tudnánk eladni úgy, mint egy koherens struktúra. Ezért gondoltuk azt, hogy öt alapkohéziós célkitűzésünk van, és körülbelül 20 specifikus célkitűzésünk. És itt is rövidebb a magyarázat arra vonatkozóan, hogy konkrétan miről van szó, ezáltal nagyobb rugalmasságra, rugalmasságot teszünk lehetővé, és sokkal jobban lehet alkalmazni ezt, és nem, nem túlságosan kis kategóriákon belül kell mozogni. Nos, úgy látom, hogy elég sok kérdést, illetve kérdést vetettek fel ezek a javaslatok, illetve nagy az érdeklődés is. Leginkább az a kétség merült itt fel, hogy ez vajon mennyire vezetnek majd ezek a javaslatok központosításhoz. Nagyon nyomatékosan, nyomatékosan elmondanám, hogy egyáltalán nem volt ilyen célja a bizottságnak, hogy központosítást érjünk el, főleg nem a tematikai kérdésekbe. A javaslatunk lényege épp az ellenkezője ennek. A nagyobb rugalmasság. Egy rövid elméleti példával élnék. A jelenlegi szabályok értelmében, hogyha egy tagállamban két régió van, körülbelül egyforma a GDP, akkor a két régiónak ugyanazokat a követeléseket vagy követelményeket kell eh, teljesíteni a tematikus koncentrációban. Ez azt jelenti, hogy mind a két régiónak ugyanazokat a százalékokat kell majd betartani. Ha viszont egy tagállami szintet állítunk fel, akkor hirtelen megjelenik a rugalmasság a két régiók között. A tematikai koncentrációs célkitűzéseket tagállami szinten természetesen teljesíteni kell, és ez a lényeg a tematikus koncentrációnak. Tehát a, arról van szó, hogy az EU-s prioritásokhoz igazítsuk a programok támogatását. Innováció egyrészt, zöldítés és klímaváltozás pedig a másik ilyen prioritás. Viszont regionális szinten rugalmasak vagyunk, hiszen ha az egyik régió úgy kívánja, akkor az innováció területén többet költ, a másik régió nyilván akkor kevesebbet tud költeni, és elképzelhető, hogy viszont akkor a szociális kiadásokra, vagy környezeti kiadásokra többet költene ez az érintett régió. Megjelenik tehát a rugalmasság. Ez tehát a megváltozott megközelítésnek az igazi magyarázata. Még egy utolsó észrevétel, hatos cikk, Hosszabb itt a listánk, mint eddig. Ez a lista arról szól, hogy eh, milyen tevékenységeket nem kéne finanszírozni a két alapból. A célunk az, hogy nagyobb szintű koherencia jelenjen meg a szakpolitikák között, vagy tehát egy konkrét megközelítésünk, mondjuk a környezetvédelemben, vagy a versenypolitikában, tehát, hogyha létezik egy célkitűzésünk, vagy egy prioritásunk ezen a területen, akkor meg kell lenni a mögöttes finanszírozásnak is. Ez a hatos cikk lényege és háttere, de szokás szerint a bizottság itt is kompromisszum kész, próbáljuk, megvá- próbáljuk elmagyarázni, hogy mi is a javaslatunk lényege. Köszönöm. Kocolino úr, lezárná? Röviden. el kell kezdeni a munkát. Két, három olyan téma, két-három olyan téma van, ami igazából válaszolna a feltett kérdésekre, ami engem illet. Természetesen kész vagyok együtt dolgozni az tevőkkel és nagyon fontos az, hogy jó minőségű munka készüljön ezért mindent meg, hajlandó vagyok megtenni. És természetesen örülök a bizottság részvételének is. Szerintem itt egy eh, szimulációs munka is vár ránk a tematikus koncentrációval kapcsolatban. Szerintem szimuláció útján sok mindenre választ kaphatunk. Mi történik akkor, hogy ezt a rendeletet elfogadják? Mit jelent ez egy, eh, mit, egy, egy eh, régió számára? Szerintem sokkal inkább tartalmi kérdésekre kell von, ö, foglalkozni. Nem kell annyira elvont szinten erről beszélni, hanem konkrétumokra kéne korlátoznunk a vitát, és meg kell vizsgálni nem csak az Európai Unió szempontjából ezt a kérdést, hanem a kedvezményezettek szempontjából is. Azonnal kell kezdeni a munkát, és örülök annak, hogy a bizottság ennyire elérhetőnek bizonyul. Szerintem így eh, fel tudjuk oldani az esetleges közöttünk lévő véleménykülönbséget is. Köszönöm szépen! Eh, nagyon fontos témákban sikerült eszmét cserélnünk a jelentéseket tárgyában. Egy kérdés volna, van egyéb, az egyéb témákhoz hozzászólásuk? Egy perce van. Egy percük van az egyéb kérdésekre. Persze. Csak egy gyakorlati kérdés. Eddig úgy tudtam, hogyha idejövünk, akkor a teljes tagok, a, a, a teljes körtagok megkapják a helyükön az iratcsomagot, és nem kell értelvenniük az ajtóhoz. Tehát most nem kaptuk meg a csomagot. Újra lehetne, csinálni, újra lehetne a régi rendet állítani, felállítani, hogy megkapjuk a iratcsomagot? Elnök, köszönöm. Jó, akkor ezt figyelembe vesszük. Köszönjük szépen! Ha nincs egyéb kérdésemet megvitassuk, akkor emlékeztetem önöket, hogy a következő ülésünk szeptember 13-án lesz sütörtökön, Strasbourgban, reggel 10 órától. Ugye rendkívülésekkel akkor kezdjük a munkát. Köszönöm szépen, zárom az ülést. Jó.